Üdvözlök mindenkit! Javaslom, hogy a magánbeszélgetésekkel adjanak fel, és kezdjük el haladék nélkül a találkozónkat. Még mielőtt tovább lépnénk, hagyd tegyek néhány formális bejelentést. Először is a napirendünkkel kapcsolatosan. Jelzem azt, hogy a 16. ponttal kapcsolatos szavazás az unió leginkább leszóló személyi részére történő élelmiszerotásra irányuló program tekintetében már Salzburgban eljártunk, és ehelyett egy másik szóbeli kérdést fogunk megvizsgálni, amelyben szakemberek leszünk, szakbizottságunk, Európai Stratégia a hajléktalanok számára állásfoglalás következik. Ami pedig a 17-es és a 18-as pontokat illeti globalizációs alkalmazás alap igénybevétele, e tekintetben a 17 órakor kell, hogy e, álljunk, de ugyanakkor Ugyanakkor figyelembe kell ö, vennünk az, hogy az, a Költségvetési Bizottság fog jól nap szavazni erről a kérdésről, tehát előre kell, hogy hozzuk ezt a két pontot a mai napra, 17 és 18 as És hát elnézést kérek mindazoktól, akik ö, minket érít a dolog. Holnap reggel ugyanis Figueredo asszony elnökli kellene, hogy elnököljön, ha bár elnézést kérek, tehát a tekintetben, hogyha ez valakire negatív hatással lenne. Ha nincs részrevétel a napi rendel kapcsolatosan, akkor áttérek a közleményekre. A munkánkat az interneten látni, hallani szokás szerint. Meg szeretném adni a jelentéstevőnknek a szót egységes tartózkodási kérelemről, munkavállalási és tartózkodási kérelemmel kapcsolatban, hogy számoljon be a tárgyalásokról. A jelentéstevője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Informális ülés volt május 23-án és a LIBE június 7-én tartott ülést az előadó és az árnyék előadó vett részt a LIBE-től. Június 23-án trilógusra kerül sor, amelyen szintén részt veszek. Lehet, hogy ez lesz a döntő jelentőségű ülés annak érdekében, hogy megalapítsuk, hogyan tudjuk a problémát megoldani. Tehát június 22-én lesz a trilógus ez úgy alakul majd, remélem, hogy a foglalkoztatási szakbizottság elnöke is jelen lesz. Hosszabb ideje küzdünk azért, hogy egyenjogú partnerei legyünk a másik szakbizottságnak ebben a kérdésben, vagyis mi is illetékesek legyünk ebben a témában, sőt, mi, akart, mi vezetést is akartunk, tehát koordinált ló szerepet is akartunk vállalni ebben. Nem értek egyet azzal, tehát, hogy a raportőr ebben a témában, illetőleg a foglalkoztatási szakbizottság elnöke nem vesz részt egy ilyen nagyon fontos trilóguson, amikor egy irányelvről tárgyalunk. Minden esetre azt elmondhatom, hogy a legújabb üzenetek jobbak már, nem csak eljárási kérdésekről, hanem tartalmi kérdésekről is akarnak vitázni, és három pontot értek én tartalmi kérdések alatt. Három olyan pont, amelyet a plénum is elfogadott éppen a mi szakbizottságunk javaslatára. A tanács ezzel a három kérdéssel foglalkozott is már, de nincs megoldás. Az első egy nyelvi kérdés én nem tudom, de azért azt gondolom, hogy nem jelent nagy nehézséget, hogyha ez a módosítót elfogadják, egy fogalmi változtatásról van tehát szó. A második, a harmadik államokból származó munkavállalók jogai, akik itt dolgoztak és hazatérnek a hazájukba, a származási országba, és a tanács azt mondja, hogy a nyugdíjaikat nem tudnak megtartani, tehát a a nyugdíjak átvitele nem lehetséges, és az egyenlő elbánás elve itt keményen sérül. Azt hiszem, hogy ezzel eljutottunk egy ponthoz, ahol nincs tovább. Ez a bizottságban, a mi szakbizottságban és a tanácsban is egy történelmi pillanat, hogy ezt hogyan kezeljük. Úgy gondolom, hogy a LIBE, az Európai Bizottság és az árnyék előadók nem engedhetnek ebben a kérdésben, itt egységesen kell fellépnünk, lehetségessé kell tenni, hogy magukkal vigyék, tehát a hordozhatóság adva legyen a nyugdíjak esetében. Még egy harmadik pont, a szakképzés azokra korlátozódjék munka vállalók esetében, akiket elbocsátottak, hogy több mint hat hónapig dolgoztak, de ilyen kritériumokat nem lehet alkalmazni. Ezek a kérdések, amelyek ezekről 22-én tárgyalunk, az árnyék előadókat erről már tájékoztattam, nem fogunk dönteni, mielőtt nem dől el, hogy a későbbiekben milyen irányba halad ez a vita. Remélem, hogy az egész egy sikerül kielégítően megoldani. Remélem, hogy ez nem jelent majd problémát, nem értek egyet a jelenlegi eljárással, de végül is elfogadom. Ha azonban a LIBE szakbizottság módosított terjeszt elő, méghozzá nélkülünk, akkor a plénum elő megyünk, és küzdeni fogunk a bizottság jogaiért. Köszönöm szépen. A trilóguson én is ott leszek, és ö, fogom a, ö, az elnököt informálni. Az etikai kódex értelmében, amelyet a tanácsa való tárgyaláskor használunk, a tárgyaló delegáció a trilógusokon az érintett elnököt is magába kell foglalja, mint társult bizottság, úgy gondolom, hogy a jelentéslevő és a ö, szakbizottság elnöke is jelen kell legyen. Mátyő asszony azt kérte tőlünk, hogy validáljuk szakbizottságunk véleményét a következő trilógus perspektívában szeretném megismételni, hogy a jelentés alapján változatlan az álláspontunk, hogyha majd megvan a trilógus eredménye, akkor ellenőrizni kell, hogy ez az álláspont a végső harmadik közlemény. Megkapták a dossziéjukban az informat információs levelet, a beszámolót arról a meghallgatásról, amelyet április 14-én tartottunk a szociális partnerekkel, arról, hogy a munkaidő irányelve újra megnyílik a vita. Utolsó információ, fontos információ, talán emlékeznek, felhívtam a figyelmüket arra, hogy a Regi szakbizottságban Piper úr jelentése kapcsán, ötödik kohéziós jelentés, amelyről véleményt írtunk. Nos, az ötvenedik bekezdés, ötvenötödik bekezdés helyesbitek a jelentésben nagy részt lefedi a mi szakbizottságon kompetenciáját, mert a globalizációs alapról szól. Megkerestem a parlament elnökét ezzel kapcsolatban. Arra alapoztam, amit az AFKO szakbizottság mondott a 150. cikk értelmezéséről. A 150. cikk értelmezése nem megfelelő kizárólagos szakbizottsági kompetenciáról van szó, az illetékes szakbizottság és a társult szakbizottság közös kompetenciáját mondja ki. Matthew asszony jelentése kapcsán pontosítást kértem Léne elnöktől és Cassini elnöktől az értelmezés pontosítását az AFKO elkezdte, de még nincsen eredmény. Az elnök a meglévő értelmezés alapján az 55. bekezdés a Piper véleménye nem hajlandó elutasítani. Ezért újra meg fogom szólítani az elnököt, és azt fogom mondani, eh, hogy eh, Line elnök eh, segítségével támogassa a mi értelmezésünket, amely lehetővé teszi, hogy a társult szakbizottság, a bevont szakbizottság véleményét is figyelembe kell venni. A szakbizottságon kérésére külön szavazás lesz az 55 bekezdésről. Kérem a frakciókat, hogy az ő frakciójuk, az EPP is ellene szavazzon az 55-ös bekezdésnek. Itt be is fejeztem a közleményeket. Köszönöm szépen Morten Kierum úrnak, hogy eljött hozzánk és hallgatta az administratív bejelentéseket az ülés elején üdvözlöm, mint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének igazgatóját. A kompetencia természetesen túl megy a mi szakbizottságunk jogkörén, de a mi szakbizottságunk úgy kívánta, hogy meghallgathassuk Önt, mert úgy gondoljuk, hogy a szociális politika, a munka, ügyi politika beletartozik az önök ügynökségének területébe, és talán meg tudna világítani a roma dimenziót, hiszen ez az európai közvéleményt és hatóságokat foglalkoztatja. Ez továbbra is foglalkozhatja, és az ügynökséget is. Megadom a szót, és utána a kollégák kérdéseket fognak feltenni. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek az önök körében, és a tisztelt szakbizottság előtt beszéletek. Remélem, hogy ez egy folyamatos dialógus eleje amin itt vagyunk, a FRA és az EMPL szakbizottság között. Ma délelőtt a LIBE szakbizottsággal beszéltem, az éves jelentés most jelent meg, elhoztam nekik, és önöknek is szívesen küldünk, hogyha ez segítség. Szeretném illusztrálni, hogy az alapjogok hogyan lettek transzverzális téma, és a parlament összes szakbizottságának illetégességében tartozik, nem csak a LIBE és az önök szakbizottsága elé. Három kérdésre térnék ki a munkánkból. Az egyik a roma kérdés, a fogyatékossággal élők jogai és az illegális migránsok helyzete a munkában ez több szakbizottsági témához kapcsolódik az iskolai lemorzsolódás, szociális kirekesztés, stb. Nos, akkor a romákkal kezdeném. Ez továbbra is a legdiskrimináltabb csoport Európában. 2008-ban az ügynökség európai vizsgálatot végzett, 25 ezer etnikai ö, ö, kisebbséghez tartozó személyt interjúvoltam, ebből ezer romát nagyon sok adat gyűlt össze, egy valami nyilvánvalóan kiderült az, hogy nagyon magas a diszkrimináció a romákkal szemben. Ők kérték, hogy ma foglalkozzam az iskolai lemorzsolódással. A kutatásunk erről is tartalmaz adatokat. Az oktatáshoz való jog alapvető emberi jog, a kárta és a gyermekjogi egyezmény értelmében is ez kiterjed mindenkire. A hét tagállamból, ahol az ügynökség végzett felmérés 2008-ban, azt találtuk, hogy nagyon jelentős a romák lemorzsolódása öt év iskolai tanulmány után. Négy országban, a hét közül az aránya lemorzsolódásnak, akik az ötödik iskolai év előtt vagy alatt maradtak, 35-75 százaléka a gyerekeknek, hogyha ezt a többségi populációhoz hasonlítjuk össze, csak 2 százalék eh, az, akiknél kevesebb, mint 5 a eh, az öt általánosan rendelkezők, vagy annál kevesebben rendelkezők aránya nagyon különböző e, a romák és a többségi populáció e, iskolai lemorzsolódása. A lecses okokat megpróbáltuk e, beazonosítani. A diszkrimináció fontos szerepet játszik, például szegregáció által úgynevezett speciális osztályokba tömörítik a roma gyerekeket. Egyes tagállamokban előrelépés van, és a rómákat sikerült a főáramlatba bevonni az oktatásban. Ez egy nagyon pozitív trend. Azonban további lépések nélkül, amelyek a toleranciát és a faj előítélet ellen hatnak, a ö, roma ö, gyerekeket csúfolják a többi ö, gyerekek, ö, illetve megkülönböztetik a ö, tanárok, tanítók, és ellenségesen fogadják a, ö, a gyerekek szülei is. Nehéz ö, a, a bevonni őket további lehetséges tényezők, ez nem diszkriminációs kérdés, hanem gazdasági, ö, szociális problémákra vezethetők vissza. Itt mm, néhány tényezőt azonosítanék. Mm, gyakran előfordul, hogy nagyon rossz lakás rossz lakáskörülmények között élnek, ahol nincsen minden közüzem. Ez összefügg az oktatással, főleg akkor, hogyha nem megoldható a közlekedés az iskolában, mert nem tudják megfizetni, vagy nem létezik. Az egyik tagállamban a roma falvak vannak, kilométerekre más falvaktól, és nincsen iskolai szállítás. Beszéltünk a polgármesterrel, tudott a tényről, megígérte, hogy megvizsgálja a problémát. A szülők szerint ez volt a fő akadálya annak, hogy a gyerekek iskolába járjanak. Ez az egyik akadály lett nyomás a gyerekekre, hogy gazdaságilag aktívá korán válja, váljanak, hogy a családi ö, költségvetést bevételekkel segítsék. Kulturális korlátok is lehetnek, amikor a szülők nem látják, miért jó, hogyha az oktatásban részt vesznek a gyermekek. További kutatás szükséges, hogy azonosítsuk, milyen szerepet játszanak ezek a tényezők. Gazdasági, szociális problémák, e, vagy diszkriminációs problémák. Ezért az ügynökség folytatja a munkáját, és nem csak a Róma közösségeket nézi meg, hanem a e, nem romákat is, akik e, különböző közösségekben élnek, hogy hogyan tudnak más közösségek élni a jogaikkal. A szegénységi kérdést és a roma diszkrimináció kérdést megpróbáljuk így külön választani. A kutatás nagyon érdekes, együttműködésben zajlott az UNDP-vel és a Világbankkal megpróbáltuk az ő tapasztalataikat is hasznosítani ezekről a kérdésekről a világ más részeiből. Nos, ennyit a Róma kérdésről, most pedig a második kérdéssel foglalkoznék. A fogyatékossággal élők jogaira térnék rá az ENSZ egyezményt ratifikálta az EU a fogyatékossággal élők jogairól a maga kompetenciáját, tehát milyen meg kell tegyen a jogok biztosítására. Az ügynökség kutatás folytat ezen a területen. Megpróbálunk ö, adatokat szerezni arról, hogyan lehet egyenlő esélyt biztosítani, diszkriminációt megtiltítani és elősegíteni a fogyatékossággal élők bevonását a társadalomban. Tavaly volt egy jelentés a politikai részvételről, és az derül hogy egyes tagállamokban általános kizárás sújtja azokat, akik szavazatképtelenség sújtja azokat, akik nincsenek értelmi képességeik teljes birtokában. Ez hét tagállamra vonatkozik, nem élhetnek a politikai jogaikkal. ezen országok már vál, elkezdték a változtatást ezen a területen, hogy mindenki részt vehessen az ország demokratikus működésében. Kutatás folyik a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban szociális otthonokat vizsgálunk, illetve az önálló élet lehetőségét a közösségben. és az igazságszolgáltatás igénybevételére való jogot is vizsgáljuk. Kilenc országban végeztük ezt a vizsgálatot Továbbra is nehéz összehasonlítható adatokat szerezni a 27 országból. Talán kevésbé fontos az intézményeknek a számát nézni. Talán azt kellene nézni, hogy mennyire egyéni az az ellátás, amelyet biztosítanak. Négy kérdésre térnék ki. Ez egy később kijövő jelentés, ez még csak egy bemutató róla az önálló életet biztosítani a közösségben, ez a legjobb megoldás. Ezt koordinálni kell, és fokozatosan lehet megvalósítani. Nem lehet egy nap megszüntetni több ilyen otthont, és másnap az utcára kirakni az embereket. egyre több olyan személyel találkozunk a börtönben, börtönökben, akik mentális problémákkal küzdenek. Ide vezethet az otthonok bezárása. Meg kell a megfelelő lakáskörülményeket teremteni ahhoz, hogy önálló életet élhessenek az illetők, ahelyett, hogy a meglétező szociális otthonok renoválásába ölnénk a pénzt. Így egyéni szinten is értékesebb életet, értelmesebb életet lehet élni a kizsákmányolás veszélyét ne felejtsük el, hiszen ingyen munka erőt jelenthetnek. Egy meginterült személy azt mondta, hogy a szociális otthon lakói személyesen építették fel az egy otthon igazgatójának a magánházát. Harmadik téma a fogyatékosságokkal élőknek a munkavilágába való bekapcsolása az inkluzív oktatás révén. Általában azt mondanám, hogy az ENSZ egyezmény ratifikálása új fejezet az európai történelemben. Szociális megközelítés volt eddig, orvosi megközelítés, és most emberjogi megközelítés lépett be. Nagyon érdekes évekre kell számítanunk ennek fényében. Most pedig lássuk, az ügynökség hogyan foglalkozott a az illegális migránsok EU-s munkavégzésével. A jövő hónapban jelenik meg erről a jelentésünk. A jelentés egy külön kategóriával foglalkozik, harmadik államok állampolgárai, illegálisan tartózkodnak az EU-ban, és munkát végeznek. Nem szerepelnek benne azok, akik például a vízum szabályok megsértésével végeznek munkát. Ez az első jelentés, amely a különböző tagállamok figyelembevételével elemzi a helyzetet. Egyesülési szabadság, egyesülési szabadság, családi élet, illetve jogorvoslat szempontjából. Ez olyan csoport, amely a diszkrimináció különböző formáinak kiven, ki van téve. A háztartási munkát nők végzik, és itt gyakori a családon belüli erőszak, például a szexuális, szexuális agresszió, akkor, amikor háztartási munkát vállalt valaki. Másrészt, mint kiderül a parlament nemrégi állásfoglalásából, az ILO egyezménnyel kapcsolatban. A háztartási munka kevésbé szabályozott, mint a munka más fajtái. A munka felügyelet nem szokott megjelenni például a háztartási munka ellenőrzésére. Itt nehezebb a jogok érvényesítése. A legnagyobb akadály talán az, hogy az áldozat attól fél, hogy a bevándorlási hatóságoknál feljelentik őket mindannyian tudjuk, nincsen kötelezettség arra, hogy az illegális migránsok bekerüljenek a munkapiacra. De ha már ott vannak, akkor ugyanolyan jogok illetik meg őket, mint mindenki mást az EU-n belül hogyha nincsen külön kivétel megfogalmazva róluk az egyezményekben. A nemzeti jogszabályok nem mindig expliciten garantálják ezt. Ezzel kapcsolatban két ügynökségi vélemény is született. Az egyik azt ajánlja, hogy világos szabályok legyenek a baleseti térítéssel kapcsolatban, a szabadsággal kapcsolatban, és ez vonatkozik az illegális munkavállalókra is. A tagállamok elismerhetnék explicit módon, hogy az ilyen munkaerőre igenis szükség van, és célzott migrációs programot vezethetnének be azért, hogy ezek a dolgozók legális helyzetben legyenek. Nos, hölgyeim és uraim, a romák és a fogyatékossággal élők, valamint az illegális migránsok helyzete azt mutatja, hogy még sok teendő van az alapjogok biztosítására az egyezmény szellemében. Az ügynökség készen áll ennek elősegítésére, illetve megosztja önökkel kutatásai eredményét. Várom kérdéseiket. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, de cet euh, état des lieux très précis sur des sujets qui préoccupent. Euh, Nagyon szépen köszönöm, hogy olyan témákkal foglalkozott, amelyek messze menően foglalkoztatják ezt a szakbizottságot. Három kollega kérte szót, először nekik adom meg nekik, Alexandri Szerkász úr az első, aztán Elizabeth Schröter következik. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönetet mondok önnek is, igazgató úr. Hagy kezdjem a hozzászólásomat egy köszönettel, amely nem csak egy illedelmes köszönet, hanem egy nagyon mélyről jövő, őszinte köszönet. Ugyanis az utolsó szavai tökéletesen mutatják azt, hogy az ügynökség, illetve ön személy szerint is mennyire fontosnak minősítik a jogoknak az érvényesülését az európai szinten. Egyetértek azzal is, hogy a társadalomnak a méltósága nem csak abban nyilvánul meg, hogy milyen jövedelemre tesznek szert az európai polgárok, tehát nem csak egy statisztikai adatban érhető tetten, hanem abban is, hogy hogyan tartják tiszteletben az együtt élő embereket, hogyan tudunk kollektívan úgy fellépni, hogy mind azok, akik nem rendelkeznek elő forrásokkal azért, hogy életüket úgy alakítsák, ahogy azt tervezik, azok ne kerüljenek ki a társadalomból. Nem, biztosítani kell a teljes szolidaritást a társadalomnak a szintjén. Néhány kérdésem is lenne annak alapján, amit ön elmondott a romákkal kapcsolatosan, az illegális bevándorlókkal kapcsolatosan, és azt kérdezném azt, hogy szándékoznak-e egy olyan tanulmány készítését, amelyben az nyilvánul meg, hogy az emberi jogokkal a szabadság jogok nem függhetnek attól, azok érvényesülésük nem függhet attól, hogy az ember az Európai Unió pályára vagy sem és van ugye a jogi szempont is, de ezen felül ott van az a tétel, hogy az az alapvető jogoknak az érvényesülése csak az uniós polgárokra vonatkozik, vagy pedig bárkire, aki az unió területére belép. Ugyanis úgy tűnik, hogy mintha kettő kategóriája lenne az embereknek, annak ellenére, hogy mit szoktak mondani a megkülönböztetés elleni harcról. Tehát vannak azok, akik ide jönnek a körünkbe, és én nem csak az illegális bevándorlókra gondolok, hanem azokra is, akik legálisan lépnek be az unió területére. És egy tekintetben, mintha jogilag is egy megkülönböztetés lenne. Kérdezem tehát azt, hogy hol tartunk e témában? A munkavállalók tekintetében Európában. Lenne még egy kérdésem. A 20. században egyértelmű, hogy sikerült előre lépnünk az emberi jogok érvényesülésében. És az úgynevezett második, meg harmadik generáció számára is ö, humánus jogokat, mármint nem csak emberi jogokat, hanem humanitárius vagy humánus jogokat is biztosítunk. E tekintetben hogyan értelmezi a dolgokat az ügynökség? mit tehetünk még azért, hogy az emberi méltóság megnyilvánuljon a munkavállalásban, az oktatásban, és így tovább. Köszönöm szépen. Elnök Elizabeth Sötenek adom meg azt, hogy először utána pedig Elizabeth Linnének. Köszönöm szépen. Én nagyon érdekesnek tartottam a jelentését, és egy konkrét dologra szeretnék először rákérdezni. Először is. A fogyatékossággal élőkről szóló van, nagyon helyesen mondta, hogy be kell, hogy őket fogadja az iskolarendszer, és utána így tudjuk csak biztosítani, hogy bekerüljenek a munkaerőpiacra. Persze néhány tagállamban más megoldást találtak, de én az ön megoldását preferálom. Csak most Európai Unió szinten az ötödik antidiszkriminációs irányelvvel kapcsolatban a tanács blokkolja ezt a döntést. ami mi módosító indítványaink azt célozzák, hogy az ENSZ egyezményét felkaroljuk. Mi tudjuk pontosan, hogy kik blokkolják a döntést a tanácsban, és tudjuk, hogy ez nagyon masszív, ez az ellenállás. Csak szeretném tudni, hogy ön hogyan kíván ezzel megbírkozni. Németországban például csökkenek az erőforrások az oktatásra, de ugyanakkor egy befogadó oktatási rendszert szeretnének. Ön milyen támogatást biztosít ezen kívül? Az ötödik irányelvvel kapcsolatban vannak olyan álláspontok, hogy feledkezzünk el erről. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen és helyes út, és hogy ezt kell követnünk. Aztán röviden még egy másik pont. Néhány tagállamban egyszerűen fölmentették őket elől, hogy a gyakorlatban alkalmazzák ezt az irányelvet, és a bizottság nem lép ellenükben. Ön mit gondol, mit gondol ezekről a tagállamokról? Comme les collègues que j'ai clos la liste des orateurs. Kedves kollégák, hagyd tájékoztassam önöket, hogy lezártam a hozzászólóknak a listáját. Elizabeth Lind következik, utána pedig Kusa Ádám. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy eljött ide ma hozzánk. Elizabeth schröter követően, aki a fogyatékossággal élőkre való irányelvről beszélt, foganatosítanak a intézkedéseket azokkal a tagállamokkal szemben, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy eljelenáljanak, tudjuk, hogy kik ezek. Ezen kívül az intézményeket illetően ön mondta, hogy jövőre lesz egy jelentés. Van-e arra bizonyíték, hogy az EU-s strukturális alapokat ezekben a tagállamokban hogyan használták fel arra, hogy a gondoskodó társadalmat kiépítsék, ezt szeretnénk ugyanis elérni. Ezen kívül ön beszélt a mentálhigiénés programokról a fogyatékossággal élők számára. Még mindig használják az úgynevezett rácsos, rács ágyakat, hiszen ezeket tudjuk, hogy már néhány éve nagy potrányokat kavar ezeknek a használata azokban az intézményekben, azonban tudunk, hogy vannak olyan intézmények, ahol még használnak ilyen ágyakat, illetve begyógyszerezik a betegeket azért, hogy lenyugtassák őket. Ez a mentál higiénés programa kapcsolatban az én kérdésem, és nagyon örülünk annak, hogy nagy előrelépéseket céloznak meg, és az orvosi megközelítés, a társadalmi megközelítésre koncentrálnak. Természetesen ezzel összefügg az idősek jogainak a kérdése. Ez a jelentés, amiről ön beszél, megvizsgálja -e azt, hogy az idősekkel milyen visszaélések történnek. Tudom, hogy lesz egy abúzus elleni világnap. Én szeretném, hogyha erről is nyilatkozna. Különösen a hosszú távú gondoskodást illetően ma is volt egy megbeszélésünk arról, hogy ne ö, alkalmazzanak időseket például gyógyszertesztelésekben. Tehát a hosszú távú ellátás során való idősekkel szembeni visszaélésről mit tud mondani? Köszönöm szépen. Monsieur Adam következik, utána pedig megadom szót önnek, hogy a négy késére kérdésre válaszoljon. Kósa úr. Köszönöm szépen a szót. Hosszúra terveztem a kérdéseket, de az előttem hozzászólók már sok kérdést föltettek, amit szerettem volna. Én is először szeretném megköszönni az ügynökség eddigi munkáját, mivel én vagyok a jelentéstevője a fogyatékkal élő személyekről szóló jelentésnek, ismerem már az ügynökség munkáját, és három rövid kérdésem volna az első fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel kapcsolatban terveze az ügynökség egy átfogó tanulmányt. Az Európai Unió szerződése mennyiben, hogy mennyiben teljesül az egyezmény előírásainak megfelelően és természetesen a fogyatékosokra koncentrálva. Másrészt szeret, már említettem, hogy a mentálisan sérült emberek szavazati joga mm, és a politikában való részvételük kérdéséről, és szeretném megkérdezni, hogy kibővítik-e ezt a vizsgálatot, hiszen más fogyatékkal élő személyek is vannak, akár halássérültek, látássérültek, kerekesszékesek, akik sok esetben ki vannak zárva a politikai jogok gyakorlása alól. A harmadik kérdésem pedig az általam használt anyanyelv, anyanyelvként használt jelnyelvhez kapcsolódik. Terveze az ügynökség olyan kutatást, ami felméri, hogy a jelnyelveket az egyes tagállamokban és az Európai Unió intézményeiben hogyan biztosítják. Javaslom, hogy az első négy kérdése válaszoljon, de ha kérhetem, akkor aránylag tömören tegye ezt meg. Köszönöm szépen. Eh, thank you very much. Köszönöm szépen. Először is azt illetően, hogy az emberi jogok védelme hogyan áll általánosságban véve. Az alapvető jogokat mindenki élvezi. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a karta és az Európai Konvenció, illetve az ENSZ egyezmény mindenkire vonatkoznak. Az, hogy illegális bevándorlók, állampolgárok vagy legálisan tartózkodók, mindegy. Aztán vannak olyan jogok, amelyeket csak az állampolgárok élvezhetnek, például a szavazójog. Ezt a nem állampolgárok nem élvezhetik. Aztán vannak különböző kis lépések, ahol már kilépünk az emberi jogok területéről, például időszaki munkát vállalók, turisták, tartózkodási engedéllyel rendelkezők. A diszkrimináció itt az, amit meg kell vizsgálnunk, de különbséget kell tennünk a csoportok között tehát diszkrimináció szempontjából vizsgáljuk ezeket a csoportokat, és így közelítjük meg ezt a témát a jelentésünkben. És ha külön témák merülnek fel egy-egy országban, az bilaterális szinten rendezzük. Ami azt a témát illeti, hogy mi a helyzet a horizontális irányelvel és a tanácsban való blokkolással. Nem vehetünk részt közvetlenül a politikai jogalkotó munkájában az ügynökségnek, de van nagyon sok jelentés, akár a fogyatékosságokról, akár a szexuális diszkriminációról, amelyek szorosan kötődnek a horizontális irányelvhez. Tudom, hogy gyakran felmerülnek ezek a vitában, és az ügynökség így tudja leginkább illusztrálni, hogy igen, van probléma az EU-ban, van egy jogi vákum, amelyet jó lenne, hogyha kitöltenénk. Nagyon örülnék annak, hogyha a szakbizottságukkal kétoldalúan tartanánk a kapcsolatot, és külön tanulmányok készülnének arról, külön fölmérések, tényekre, statisztikákra van szükségünk ahhoz, hogy léphessünk. Azt hiszem ez lenne a legjobb megoldás. El kell mondanom, hogy ami az igazságügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, ezzel kapcsolatban még nem folytattunk vizsgálatot, és később majd még ezt felmérhetjük. Ami a strukturális alapokat illeti, hogy hogyan használják fel őket. tudják általában az emberek, hogy a strukturális alapok elérhetők ilyen célokra. És hogy ezzel kapcsolatban vannak problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell, informális szinten is tartjuk a kapcsolatot ezzel kapcsolatban. Tehát itt most még folynak a tárgyalások, de tudom, hogy vannak annak korlátai, hogy mire használhatók a strukturális alapok, és mire nem de legalább tudnak róla az emberek. Ezen kívül az új perspektívák felkutatása mindig nagyon fontos. Ami a rácsozott ágyakat illeti, a kényszerlekötözéseket, nem tudom, nem láttam az új adatokat, vannak kollégáink Bécsben, most készítik az ezzel kapcsolatos jelentést, tehát ezekkel a kényszer lekötözésekkel kapcsolatban még nem tudok új adatokat, de annyit tudok mondani, hogy a jelentés során nagyon szorosan együttműködtünk első kézből kapott informátorokkal, mentális problémákkal küzdködőkkel, akik beszámoltak a napi problémáikról tagállami szinten és azt hiszem, hogy nagyon is rádöbbentünk, hogy milyen sok és milyen nagy kihívás van még előttünk, ami az időseket illeti. Nem, nincs a jelentésnek külön erre vonatkozó része, de nem tudom kizárni, hogy a jövőben lesz. Viszont amit remélünk, az az, hogy ahogy az intézmények működnek, ahogy az intézményi megközelítésből sokkal nyitottabbak lesznek, egyénre szabottabb megoldásaik vannak. Egyre inkább rájönnek, hogy az ember kell, hogy a központban álljon, és nem az intézmény. Persze nincs egy igen vagy nem jó válasz, nincs fekete vagy fehér itt. De egy drasztikus változásnak vagyunk a tanúi stratégiai megközelítést kell alkalmaznunk bizonyos területeken, amely majd tovább gyűrűzik más területekre is. Hogy hogyan fogjuk azt föl, hogy az intézményekben mi a szerepe az embereknek, individuumok, vagy csak az intézmény részei, most legyen szó akár gyermekekről, akár idősekről. Ami a szavazójogot illeti. Én azt hiszem, hogy amikor a jelentés megszületett, és láttuk a tagállamok reakcióit, és ezek pozitív reakciók voltak, azt mondta mindenki, hogy hm, erről még nem is gondolkodtunk. Ahol még nem is gondoltunk bele, hogy a jogalkotás nem terjed ki erre a területre. Azt hiszem, hogy a mi jelentésünk volt az, ami rádöbbentette az embereket erre, hogy itt hiányosság van, és remélem, hogy ennek az lesz a következménye, hogy a társadalomnak más kirekesztett csoportjaira is felhívja a figyelmet ez. Nem tudom, hogy ez automatikusan fog-e megtörténni, vagy szükség lesz majd újabb és újabb jelentésekre. De föl kell mérnünk a probléma súlyát. A jel nyelvet illetően ezzel a kérdéssel is foglalkozni fogunk a munkánk során. Jelenleg még ez nem része, de természetesen a jövőben erre is fogunk koncentrálni, hiszen lehetőséget kell adnunk az aktív részvételre, nem csak a politikai életben, hanem a társadalmi életben általában. Köszönöm szépen, most pedig megadnám a négy utolsó hozzászólónak a szót, és kérem, hogy fogják rövidre. Blinkivecse ute, asszony. Eh, eh, Köszönöm szépen, Köszönjük ezt az információt, köszönjük a munkáját, amit a, romák, a romákkal kapcsolatban végzett. Köszönjük a harmadik országokból érkező migráns munkavállalókkal kapcsolatos munkáját. A kérdésem a következő. Van-e adatuk a felmérésükben arról, hogy ezek a statisztikai adatok hogyan hatottak ki a fogyatékossággal élők integrálására. Ezt azért kérdezem, mert vannak olyan tagállamok, ahol a költségvetést csökkentették a fogyatékossággal élők integrációjára szánt összegeket. Második kérdésem. A migráns munkásokat illetően. Az önelemzésében figyelembe vették azt, hogy az egyes tagállamoknak mi a helyzet a munkaerőpiacon, a fogyatékossággal és a munkás bevándorlókkal kapcsolatban? Köszönöm szépen a kérdés lehetőséget. Természetesen a kötelezettségek is az alapvető jogok alapján működnek. Itt vagyok, erre felé található az arcom. Nos, tehát jó, szükség van arra, hogy jobb politikák valósuljanak meg, szociálisabb, érzékenyebb politikák felosuljanak meg. Nagyon gyakran a szociális rendszerek nem igazán serkentenek a munkavállalása, ezáltal viszont csökken az életszínvonal a családokban és a gyermekeknek különösen a gondozása, ellátása. Kérdezem azt, hogy végeznek-e tanulmányokat arról, hogy a szülőket milyen kötelezettség terhel a gyermekeikkel kapcsolatosan. És akkor, amikor olyan döntést hoznak, hogy passzívak lesznek, és nem vállalnak aktív ö, munkavállalási formákat, akkor ennek milyen következménye lesz. És az a véleményük, hogy ö, aktívabbaknak kellene lennünk elterületen, és fel kellene készíteni a szülőket, tudatosítani kellene őket a kötelezettségekre. Morin, puis Madame Morán asszony, utána pedig Herkin képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm igazgatónak, hogy megvilágította a ö, tudásunkat az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatosan. A kérdésem ugyanabba az irányba mutat, mint az imént a lengyel kolléganőmnek a kérdése. Nagyon sok szó esett arról, hogy a roma gyermekeknek milyen helyzete van, hogyan maradnak ki az iskolából, és ön említette a szegregációt egyrészt, másrészt jelezte azt, hogy az oktatáshoz való jogot tagátják meg tőlük, és a harmadik témakörben pedig említette a megoldásokat, és azt kérdezném, hogy országonként is elemezték azokat a politikákat, amelyek az integrációt szolgálják, és eh, amelyeknek a keretében figyelembe veszik a roma gyermekek helyez, helyzetét, és eh, törekvéseket eh, fogalmaznak meg azért, hogy a szakmai életbe és a társadalmi életbe bekerüljenek. Helpin asszony, mondja az elnök. Thank you, and I too would like... Köszönöm szépen. Én is köszönöm az igazgató úrnak elnézést, hogy az elején nem tudtam itt lenni. Az első kérdésem az általános, ha már válaszolt rá, ne vegye figyelembe. Nyilvánvaló, hogy ön az alapvető emberi jogok kartáját akar egy gyakorlatban alkalmazni. Azt kérdezném, hogyan? Hogyan változtatott ez a helyzeten? Önnek erősebb most a szerepe? Mi a változás? Második kérdésem a háztartási munkát végzőkre vonatkozik. Az egyik nehézség itt az, hogy néhány ilyen munkát végző egy családi otthonokon belül dolgozik, bár más problémák is vannak itt. Mi úgy közelítettük meg ezt a témát, hogy konkrétan a szerződéseiket néztük át regionális szinten. Ez a családban nem szít feszültséget, hogy szerződéseket kell tiszteletben tartaniuk? Köszönöm. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Először a gazdaság és pénzügyi válság hatását illetően arra, hogy a fogyatékossággal élőkre hogyan hatott ez ki, és hogyan hatott a migráns munkavállalókra. Én azt mondanám, hogy a mi felméréseink nem mutatják ennek hatását, azért mert mi még egy fiatal ügynökség vagyunk, 2007-ben jöttünk létre. Most érkeznek az első tanulmányaink. Remélhetőleg a jövőben egyes témakörökben egyre több tanulmány születik, és akkor majd a trendeket fel tudjuk térképezni, akkor majd rámutathatunk, hogy ez a válság eredménye, hogy ez az új jogszabályok pozitív hatása, hogy így változzanak a dolgok. 2008 második felében, amikor már a válság látható volt, akkor felállítottunk olyan csapatokat, amiknek az volt a feladata, hogy felmérjék ennek a hatását a társadalomra. Ami a fogyatékossággal élőket illeti, nem volt olyan tanulmányunk, amelyet kifejezetten rájuk élesztünk volna ki. De biztos vagyok benne, meglepő lenne, ha nem így lenne, és a megbeszéléseim során is ezt látom, hogy a válságnak volt egy olyan hatása is, hogy megváltozott az attitűd. Igen, spórolnunk kell, de ahhoz, hogy változzanak a dolgok, ahhoz társadalmi változtatásokra is szükség van. Hogy ez milyen messzeható, azt még nem tudjuk, csak az első benyomások nyilvánvalóak. De egy kicsit ezt látom a harmadik országokból érkező migráns munkavállalókat illetően. Azt látjuk, hogy nagy a veszélye annak, hogy akik a szürke vagy fekete gazdaságban dolgoznak, egyre bizonytalanabb helyzetbe kerülnek. Vannak adataink, amelyek azt mutatják, hogy az építőiparban és máshol nagyon sok ember elvesztette a munkáját. De akkor felmerül a kérdés, ma hol vannak? Nem feltétlenül munkanélküliek, illegálisan vállalnak munkát? Az Európolt is bevontuk ebbe, hogy felkutassuk, hogy bizonyos szektorokban nagyon-nagyon kizsákmányolják a munkavállalókat. Reméljük, hogy 2013-ban a munkaprogramunkban még inkább tudunk erre a kérdésre koncentrálni. Ami az integrációs projekteket illeti, illetve a szülő-gyerek kapcsolatot. A romákkal kapcsolatban már mondtam, ki kell mondani, hogy minden gyereknek joga van az oktatáshoz. Ez alapvető joga minden gyermeknek. Az általános iskolai oktatásra gondolok. És meg kell nézni, hogy ezek a gyerekek miért nem kapnak oktatást. Mi az oka? Diszkrimináció, szegénység, családi okok, Mindegyikkel foglalkozni kell. A kisgyermeknek feltétlenül joga van az oktatáshoz. Kötelezettségünk megoldani ezt, hogy a társadalom biztosítsa a hozzáférés a kisgyermek számára az oktatáshoz. Bonyolult, nem könnyű, de a, a kihívásnak meg kell felelni. A bizottsági közleményben az ügynökséget felszólítják, hogy a nemzeti stratégiákról is mondjon véleményt a kutatásai alapján. Nemzeti stratégiákról van itt szó. Ezek lehetnek próbaprojektek. Segíteni kell a tagállamoknak, egy eszköztárat kell adni megfelelő gyakorlatokat. Hogy a Lisszaboni szerződés változást hozott. Nos, azt hiszem a Lisszaboni szerződés óriási előrehaladás jelentett az emberi jogok területén. Az emberi jogok előtérbe kerültek mióta a Lisszaboni szerződés életbe lépett. Azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy egyre jobban tudatában vannak az alapjogi kötelezettségeknek. Ami a házadási munkát illeti, nos, a jelentésünkben erről szó lesz. Szívesen jövök újra, hogy megvitassuk ezt a jelentés alapján, hiszen abban részletek is lesznek. Most kevés az idő, azt hiszem. Nagyon érdekes kérdés, és ezen a téren még sok minden munka vár ránk. Bonyolult kérdés, de kötelezettségünk van arra, hogy ezeket a nagyon sérülékeny nőket védjük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm szépen a pontos válaszokat olyan témákban, amelyek előttünk állnak. A parlamentünk remély munkavára a bizottság már kezdeményezést, tehát, és várjuk, hogy az illó mire fog jutni. Elnézést, hogyha azt a benyomást keltettem, hogy az időt korlátozom, de hát így működik egy parlamenti szakbizottság. Ettől függetlenül a párbeszédet kívánjuk folytatni, mert nagyon hasznos a párbeszédednek. Köszönöm szépen! 4. A ö, rend negyedik pontja következik. Ö, módosítások ö, a ö, véleménytervezetről az ITRE bizottságnak a tengeri olaj- és gázipari tevékenység biztonsági kihívásainak kezelésére. Ezzel kapcsolatban a véleménynek az én vagyok az előadója. 32 módosító született, ebből 9-et én fogalmaztam meg. kevés módosítás volt ö, leküzdhetetlen akadály. Hat kompromisszumos módosítót javasoltam, ezt ö, megkapta az árnyék jelentéstevő. Ö, nem kaptam megjegyzést ezzel kapcsolatban, ebből arra következtetek, hogy nem probléma, meg lehet szavazni a jelenlegi formában. ami az módosítók összességét illeti. Egyesek azt kérik, hogy a platformokon a munka szabályozottabb legyen. A mások a kockázatok osztályozását kéri, és a dolgozók orvosi felügyeletét. Egy harmadik kategória a platformok rendszeres ellenőrzését, negyedik kategória a dolgozók informálását az egészségügyi, biztonsági kérdésekről és kockázatokról. Ötödik csoport az európai szabályok alkalmazása az EU-n kívüli állampolgárokra, akik Európában dolgoznak. Hatodik aspektus nagyobb átláthatóság eh, legyen a felügyeletben, illetve bekövetkezett balesetek esetén. Hetedik aspektus a kockázatok és potenciális kockázatok figyelemmel kísérése, végül az utolsó aspektus figyelembe venni a reális kockázatot a javadalmazás megállapításakor. Nos, összefoglalva így néznek ki a beadott módosítók. Ezek a kompromisszumos eh, módosítások, nem egy őri úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Alapvetően túl sok kommentárom nincs, ez szerintem rendben van ez a, ez a vélemény, és úgy látom, hogy a, a kompromisszumok is többé-kevésbé jól összegzik a javaslatokat, amik születtek, beleértve az enyémeket is, tehát alapvetően támogatni tudom. Kivéve a B kompromisszumot, amit nem tudok ebbe a a formában elfogadni. Liznek is, meg nekem is volt egy módosítom. Ha jól látom, mind a kettő azt célozta, hogy a, a munkavédelmi szabályok harmonizációnak a maximuma helyett a minimum szabályozásnak a logikáját kövessük. Én ezt fontosnak is tartom, tehát amennyiben benne marad az, hogy maximális harmonizációra törekszünk, ebben az esetben nem tudjuk támogatni ezt a kompromisszumot, és akkor inkább az eredeti javaslatokról szavaznánk. Köszönöm. Az eredeti szöveg ö, maximális euróról szól. Klápi úr, utána Lin kolléga. Thank you, Madam President. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Két megjegyzés. Először is a hatos módosítóban, amiről fogunk szavazni, kimondjuk, hogy egyes tagállamokban már kiváló biztonsági szeszkedések vannak. Ezt szívesen támogatom. Ez az offshore létesítményekre is vonatkozik, és egyesek a legjobb gyakorlatot jelenti, képviselik, ezeket meg kell keresni. Ha ez a helyzet, miért kell ez a bonyolult új irányelv? Miért nem vesszük a legjobb gyakorlatot, és ö, akkor ö, nem kell újra feltalálni a kereket. Második megjegyzés, az eredeti szöveg hetedik bekezdése alapján ugyanolyan szabályok legyenek, mint munkabiztonságban, mint világszerte. De elnézést, nem akarok cinikus lenni, de egyes vállalatok elmennek Európából, és éppen azt használják ki, hogy máshol a szabályok lazábbak a világban, és így maradnak versenyképesek. Ha ez megtörténik, akkor elmegy a az EU-ból a tevékenység, és nem lesz bevétel. Ez azt jelenti, hogy saját magunkat lőjük lábon. Köszönöm, magunk alatt fűrészeljük a zágat. Linasszony. Köszönöm szépen. Átlában egyetértek a módosítókkal, a legtöbb kompromisszummal is, az a kompromisszummal van problémám. az A ellen szavaznék jelenlegi állapotában hasonlóképpen a B kompromisszumnál van egy módosító javaslatom, a négyes. A B kompromisszum ellen szavaznék, és a négyes módosítóra igennel. De a jelentés ázás iránya jó, közös gyakorlatokat kell azonosítani. Jó, hogy ez szerepel. Globális kezdeményezésre van szó a szövegben, és ez jó dolog. Ez egy globális kérdés. Európai szinten kell kezdeni, és utána lehet globális megállapodást elérni egészségügyi biztonsági kérdésekben. Köszönöm szépen! Elnök, hogy ha más nem kér szót, akkor válaszolok a különböző felszólalóknak. Kezdem Clark úrral a legjobb gyakorlattal kapcsolatban. Bizonyos értelemben az átdolgozás célja a legjobb gyakorlatokból ikletést nyerni. Tehát figyelembe vesszük azt, amit kér. Hogyan viselkednek mi, a mi vállalataink külföldön? Nos, Hát a saját ellenmondásainkat kell megoldjuk. Nem lehet a milleniumi célokat követni, külföldön pedig úgy viselkedni, hogy az abszolút ne legyen koherens a belső viselkedésünkkel. Ez azért fontos, éppen ezért fontos bekezdés, remélem, hogy a bizottság többsége támogatni tudja. Ami a B kompromisszumot illeti, Lin asszony és Arkin úr, Lin asszony, jól mondom, és Őri úr ezzel kapcsolatban szólt. Figyelembe vettem az agályokat betoldás formájában, hogyha ez nem felel meg, hát szívesen törlöm a módosítóból, a kompromisszumos módosítóból az and not minimum, and not minimum, ezt töröljük, és akkor a szöveg így hangzik. Harmonization, és utána külön szavazást lehet kérni a maximum szóról, Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy van tétje ennek a szövegnek. Nem arról van szó, hogy higiéniai, munkaegészségügyi szabályokat alkossunk. Tudjuk, hogy emberi hibák vannak, de ez a nehéz munkakörülményekből származnak részben. A platformok külön szabályozás témája. Látjuk, hogy a legkisebb hiba katasztrófához vezethet. Ezért úgy gondolom, hogy észszerűen arra kell törekedni, hogy a harmonizáció maximális legyen. Hogyha ezt a javaslatot nem tudják támogatni, amit megfogalmaztam, akkor nehéz helyzetbe kerülünk. A ö, négyes módosítónak akkor ö, nincsen létjogosultsága a B kompromisszumban, ami az egyes ö, módosítót illeti Lina. Azt mondja, csodálkozó, hogy ezt nem tudja támogatni mert teljesen átvettük az egyes módosítót az A végén, Csodálkozom, hogy nem tudja támogatni az a ö, kompromisszumos módosított. A módosító vége átveszi az egyes módosítót, amit ön dolgozott ki, és a kettes módosítót, ami őri úr nevéhez kapcsolódik. De nem tudom, hogy mi többet tehetnék, mint amit az A kompromisszumos módosítóban sikerült megfogalmazni. Ebben több van benne, mint amit én akartam eredetileg. Akkor azt javaslom, Lin asszony, hogy külön szavazás legyen. Mert nyilvánvalóan nem tetszik Kulon kolléga hármas módosítója. Hogyha az A kompromisszumot leszavazzák, akkor ön mit javasol? Vegyük ki a biztosítótársaságokra való utalást? Azt javaslom, hogy külön szavazás legyen. A kompromisszum módosító azt mondják, hogy nem szokás ezt a szakbizottságban, nem tudom az okát. Szerintem lehet. ez buta szabály, sehol nem követik, máshol. Ez az igazság. Alors, je, je termine. Befejezem. Úgy gondolom, hogy ez a kompromisszum támogatható jelenlegi formájában, hogyha az EPP támogatja, akkor meg fogják szavazni, hogyha igazán problémát jelent az utolsó része, Linnasszony, akkor azt javaslom, hogy segítsen be, és javítsunk ezen a megfogalmazáson. De sajnálnám, hogyha az egész elveszne. Remélem meggyőztem a har- maximális harmonizációval kapcsolatban Őri úr. Igen, köszönöm a, a szót, elnök asszony. Tehát az elkompromisszummal nekem nincsen problémám, azt még tudjuk támogatni, az elkompromisszummal ugyanígy. A B kompromisszum az egyetlen, amit jeleztem is, hogy itt gondunk van, de itt a problémánk éppen a maximum ö, ö, ö, harmonizációval van. Ezt próbáltuk úgy feloldítani, hogy a jövőbeli harmonizációról beszélünk, nem külön kiemelve azt, hogy most maximális vagy minimálisra. Ez kétségkívül mást jelent, mint ami az ön javaslatában van, ahol, ahol még meg is van erősítve, hogy nem minimális, hanem maximális harmonizációra törekszünk, de ez az, amit nem tudunk elfogadni. Következés Különösképpen, ha így marad, akkor mi a kompromisszum ellen fogunk szavazni, és szavazunk a, a, a Linn és az őri javaslatokról, amelyeket egyébként támogatunk. Euh, bon, moi, je vais rediscuter en coordinateur. A kompromisszumos módosítók megszavazásának mondatáról még fogok beszélgetni, de az javaslatom, hogy a harmonizációval ne foglalkozunk, azt töröljük, és common standards legyen. Based on common standards. May give, and so on. Ou alors, de, de... Vagy pedig maradjon az eredeti szöveg. El tudják fogadni a Common Standards megfogalmazást? Would you accept a, a nor- Elfogadná azt, hogy a kompromisszumot, a B kompromisszumot módosítsuk, és a maximum és minimumot kicseréljük arra, hogy közös normák, common standards. Most éppen tárgyalunk, még semmiben nem állapodtunk meg. Ez egy jobb javaslat. Tehát szóbeli módosító a B-vel kapcsolatban, helyettesítjük a Bézon maximum kérdező szöveget azzal, hogy common standards. Rendben? Köszönöm szépen az együttműködést. Ilyen alapon fogunk szavazni a holnap a teljes véleményről. Nem, nem, nem sokára, teljes véleményről. Most pedig rátérünk az ötös pontra kompromisszumódosítók vitája, fogyatékkal élők mobilitás és integráció. Kósa úr, öné a szó. Köszönöm a szót. Elég hosszú és kemény munka áll mögöttünk. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködést örömmel mondhatom el, hogy 28 kompromisszumból igazából egyetlen egy kompromisszum nyitott. Valójában három kompromisszumról szeretnék önöknek beszélni, és nagyon szeretném, hogyha elmondanák a véleményüket ezzel kapcsolatban. Az első a C kompromisszum, amivel kapcsolatban minden politikai frakció euh, egyetértése megvan. Elnézést, németre nem történt tolmácsolás, most már köszönöm szépen, visszatom a szót akkor önnek jelentéstevő úr. Akkor a kérdésem az, hogy kezdjem újból, akkor megismételném, ha megengedik. Tehát egy nagyon kemény munka áll mögöttünk, és szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek a kiváló együttműködést. És örömmel mondhatom el, hogy a 28 kompromisszumból 28 kompromisszum született, és ebből már csak egyetlen egy maradt nyitott. Ennek ellenére én három kompromisszumról szeretnék beszélni önöknek és azt gondolom, hogy érdemes vitát nyitni erről, és örömmel hallgatnám meg az önök véleményét is. Az első a C kompromisszum. Előzményként hadd mondjam el, hogy minden politikai frakció egyetértése megvan ezzel a kompromisszummal kapcsolatban, viszont az Európai Unió legnagyobb fogyatékosságügyi szervezete, az Európai Fogyatékosügyi Fórum ellenzi ezt a kompromisszumot. Ezért gondolom, hogy ez az ügy megérdemel annyit, hogy beszéljünk róla. Ez egy olyan szerv, ez egy olyan szervezet megalakítását jelenti, ami fogyatékkal érő emberek életét ellenőrzi, nyomon követi. Az eredeti javaslatot az Európai Fogyatékos Ügyi Bizottság nevet használta volna, komité, viszont ezt az Európai Tanácson belül formációban használatos elnevezés, ezért nem tudjuk betenni. A kompromisszumos javaslat a platform szót ajánlja. Viszont van egy harmadik javaslat, és várom az önök véleményét is ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy a platform helyett esetleg a testület board szót használhatnánk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kompromisszum után van egy általam beadott módosító, ami szorgalmazza, hogy a testület felállításához az európai intézmények közötti megállapodásra is szükség van. Tehát szeretném, hogyha önök ezt támogatnák. A másik, a P kompromisszum, ez egy nyitott kompromisszum, viszont már nagyon közel állnak az álláspontok. Én úgy gondolom, hogy a mai napon, a vita után meg tudunk már egyezni ebben is, és ezt szeretném elmondani, hogy a vita azért van, hogy a védett foglalkoztatás milyen szerepet kapjon a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásával kapcsolatosan majd a jövőben. A következő kompromisszum, az a Q kompromisszum, a horizontális irányelvvel kapcsolatos. Nemre, fajra, korra, szexuális orientációra vagy fogyatékosságra való tekintet nélkül antidiszkriminációs elv. Ezzel próbáltam kompromisszumot kialakítani, nem sikerült ezért a kompromisszumos javaslatot elvetnénk, viszont másik három nagy frakció, a szocialisták, a liberálisok és a zöldek egy másik kompromisszumos javaslatot tettek, ami a szavazólistára fölkerült. Ez a, ez a kompromisszumos javaslatot a néppárt nem tudja egészében támogatni, és érdeklődve hallgattam az előző vitát, mikor elnökasszony véleménye is elhangzott, és ott is fölmerült a probléma, hogy lehetséges-e, hogy külön szavazzunk a Q kompromisszumról, mert én azt szeretném elérni, hogy minél nagyobb többség támogathassa ezt a jelentést, és a Q kompromisszum esetleg megbontható lenne első felé félre és második félre. Összességében mindezek ellenére teljes egyetértés van a kompromisszummal kapcsolatban. Minden egyes javaslatot, ha megnézünk és beillesztjük a jelentés első változatába, akkor elmondhatom azt, hogy egy olyan jelentés született, vagy egy olyan jelentés fog születni, ami valóban az Európai Parlament lehetőségeihez mért teljes mértékben átfogja a fogyatékosság ügyét. Örömmel várom az önök észrevételeit ezek kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnos rendre szólítottak engem, tisztelt jelentéstevő úr, úgyhogy nincs lehetőségem arra, hogy külön szavazásokat kezdeményezek, mint hogy ezt a szabályt magamra is érvényesítettem, az ön jelentés esetében, illetve a kompromisszumos megoldások esetében is érvényesítettem. Minket úgy az, hogy aztán Lin asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. És a kompromisszumokat illetően a tárgyalások nem voltak egyszerűek, sőt, néha nagyon is összetettek voltak és bonyolultak. Néha a többi frakciótól érkező javaslat nem volt teljes mértékben értelmezhető, de nagyon örülök annak, hogy látom most már a végeredményt, és annak is, hogy Kósa úr felkarolt néhány javaslatot az Aldétól, a Zöldektől és a Szocialistáktól. Tegnap még eltértek a véleményeink, de most üdvözlöm, hogy sikerült ezeket összeegyeztetni, mert senki sem, egyetlen frakció sem akarja azt, hogy romoljon a fogyatékossággal élők helyzete az EU-ban. Ami a Q kompromisszumot illeti. Itt arról esik szó, hogy a tagállamoknak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a diszkrimináció elleni irányelvet a gyakorlatban is alkalmazzák. Ha valóban szeretnénk javítani a fogyatékossággal élők életminőségét, Ma reggel a LIBE szakbizottságban az Európai Bizottságtól és a Magyar Soros Elnökségtől információt kaptunk az antidiskriminációs irányelvvel kapcsolatban. Kósa úr ott volt a Liben szakbizottságban ezen az ülésen, és szeretném önöket tájékoztatni, hogy a magyar soros elnökség tájékoztatást adott nekünk azt illetően, hogy a magyar elnökség fél éve alatt központi témaként kezelte a fogyatékossággal élők helyzetét. Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek megfelelően a magyar elnökség megpróbált minden erre vonatkozó kérdést felkarolni. Szerintem nagyon jó ötlet lenne, hogyha éppen ezért a kompromisszumos megoldást támogatnánk, azért, hogy gyorsabban haladhasson az antidiszkriminációs irányelv. Mivel nem tudtunk közös megoldásra jutni az előadóval, ezért az ALDE, a zöldek és a szocialisták egy külön kompromisszumos módosítót javasoltunk. Először is azért, mert sohasem lesz elég pénzünk erre a területre, mindegy, hogy válság vesze körül minket, vagy sem. Ennek ellenére és emellett azonban azt is látjuk, hogy nagyon sok tagállamban hiányzik a politikai akarat is. Így aztán fel kell karolnunk a témát. Madame Elizabeth Lynn. Linda Thomas Mann um, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy nagyon sok javaslatot felkarolt. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan szöveg most, amely nagyrészt elfogadható a többség számára. Van még egy-két terület természetesen, amiről beszélnünk kell. Én nagyon örülök annak, hogy kiegyensúlyozottabb lett a szöveg. Hiszen évek óta az orvosi modell alapú, orvosi alapú modellről át akarunk térni az új modellre. Az, hogy committee, platform vagy board elnevezést használunk, én nagyon örülök annak, hogy önök a bizottság elnevezést támogatják. Nekem mindegy, hogy melyik elnevezést használjuk, csak dolgozzanak jól, és felügyeljék azt, hogy mi történik az EU-ban. Nem tartom problémásnak azt, hogy hogyan nevezzük el a szervezetet. Tehát, hogyha többi frakció egyetért egy konkrét elnevezésben, én is támogatni fogom, és így is, úgy is támogatom a C kompromisszumot, a P kompromisszumot illetően. Hagy hívjam fel figyelmét arra, hogy van még néhány problémám ezzel kapcsolatban. Tehát a P kompromisszum. A szocialistákról és a zöldekkel is beszéltem erről. És a fogyatékossággal élőkkel foglalkozókkal is. Én a következőt javasolnám. Egy olyan kompromisszumra lenne szükségünk, amely koherens. Mert most, ahogy a kompromisszum kinéz, a workshopokat említjük az elején, és utána az úgynevezett sheltered workshop szerepe, az, az óvott munkahelyek, és ezt eszközként tüntetjük fel, illetve utalunk arra, hogy a fogyatékossággal élők szükségleteihez szabjuk a szerződéseket, és felszólítjuk a tagállamokat. De mi nem szeretnénk a kvóta kifejezés sem látni. Nagyon sok tagállamnak van jogalkotása a fogyatékossággal élőkre már nemzeti szinten, és ők a kvóta rendszerrel leszámoltak. Mi 2000 óta azt célozzuk meg, hogy a fogyatékossággal élőket belevonjuk az munkaerőpiacba, egy mainstreaminget hozzunk létre. Ezért nem szeretném, hogy az maradjon, hogy felszólítjuk a tagállamokat, hogy fontolják meg a kiemelten védett workshopok létrehozását. Tehát én ezt nem szeretném. Ezért küldtem önnek egy más megszövegezésű kompromisszumot. A zöldek erre válaszoltak is, Blinkevicsi te asszony is, és remélem, hogy ön áttekinti a mi javaslatunkat, mert tudom, hogy a másik két frakció támogat bennünket. Q kompromisszum. Nagyon-nagyon fontos. Sajnálatosnak tartom, hogy a szocialista zöld egyezményt a fogyatékossággal élő irányelvre való utalás nem karolta fel. Nagyon örülök, hogy a Q most a Q kompromisszum előre mutat. Így még meg is szavazhatjuk, mert én azt gondolom, hogy a fogyatékossággal élő ők jogait képviselő szervezetekről azt gondolom, hogy a tanácsban szükséges megszavazni az irányelvet ahhoz, hogy előre mozdulhassunk. Tudom, hogy minden fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szervezet támogatja ezt a direktívát, és remélem, hogy ön is támogatja majd a Q kompromisszumot a végső szavazólistán. Tudom, hogy néhány tagállam ellenzi, de a parlament többsége nem. Thomas Mann úr, aztán Schröter asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kósa úr, köszönöm a kitűnő munkát. Tényleg nagyon keményen dolgozott azon, hogy kompromisszumokat találjunk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó üzenet. Ez nem csak a fogyatékossággal élők szervezetei számára, hanem az egész társadalom számára. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet. Ha azt nézem, hogy milyen kompromisszumok születtek az árnyék jelentéstevőkkel és másokkal, akkor hatalmasat léptünk előre. Ami a C módosítót illeti. Ahogy Kósa úr javasolta, a komité elnevezés szerintem az jó. A felelős szervezetek ezt az elnevezést szeretnék. Ami a Q kompromisszumot illeti, Linnasszony már mondta, hogy ezzel kapcsolatban volt egy kis vita, Hogyha a második részt megnézzük, onnan, hogy felszólítja a bizottságot, hogy egészen a végéig, akkor nincs igazán nagy különbség a frakciók között. Mi is konkrét intézkedéseket szeretnénk minnyáján látni. Azt szeretnénk, hogy az antidiskriminációs irányelv azt eredményezze, hogy senkit se különböztessünk meg a fogyatékossággal élőket sem. De ha azt mondjuk az első részben, hogy új direktívát szeretnénk, <clears throat> akkor Liszlin ezzel kapcsolatban már utalt rá, hogy a P kompromisszumot részben módosítani kell. Ha a P-ben módosítjuk azt a részt, akkor bele kellene gondolni, hogy a Q-ra ez hogyan hat ki. Jó, már a titkárság int is nekem, hogy nem. Jó, akkor, ha akarjuk, hogy közösen álljon össze ez a szöveg, talán ma este még erről beszélhetnénk, hogy mit tehetnénk, ha a Q esetében az első részt illetően nem tudunk kiegyezni, az előadóval sem, de a második részben egyetértünk, akkor a Q kompromisszumból maradjon meg csak a második része. Általában véve, én úgy gondolom, hogy kitűnő javaslatok érkeztek nagyon sokat tartozok a kapcsolatot a fogyatékossággal élők szervezeteivel. Remélem, hogy ez a saját kezdeményezésű jelentés nem arra a sorsa jut, mint a többi, hogy így a sarokba szórják, ez elfogadhatatlan. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok szakbizottság és nagyon sok munkatárs dolgozott azon. Köszönet nekik, akik jó indulattal dolgoztak ezen a jelentésen. Köszönöm. Nem Schröter, nem Figueredo. Schröter asszony, utána pedig Figueredo képviselő. Mich auch anschließen. Äh, Köszönöm szépen. Egyet értek. Nagyon nagy volt az együttműködési készség. A kompromisszumok egyre jobbak lettek. Én azt mondanám, hogy ami előttem van, az alapján van három kompromisszum, amit nem tudunk elfogadni, és van egy negyedik, a diszkrimináció ellenes direktíva, ami problémás számunkra. A három kompromisszum esetében a zöldök A, E megszavazzuk, de nem a P-t. Ott Liz Linnek a javaslatát támogatjuk, ott ma már elhangzott, és a szakértők is azt mondják, hogy azt szeretnénk, hogyha a mainstreaming, a munkaerőpiachoz való szabad hozzáférés jelenne meg. Persze, hogy a tagállamok akarják, bevezethetnek ennek elérésére kvótákat, de azt hiszem, hogy itt a maximális elvárást kellene beiktatnunk, ez azért fontos, mert a szerződés is azt mondja, és a diszkrimináció ellenes irányelv is, hogy szabad hozzáférést kell biztosítani a munkaerőpiachoz. Hogy hogy, az más kérdés. Így aztán mi Liz Linnek a javaslatát támogatjuk, és meg kell néznünk, hogy a P-vel mi legyen a helyzet. Nyilván vannak még itt kiegyezési lehetőségek, de mi most Lizlin javaslatát támogatjuk, ami diszkrimináció ellenes irányelvet illeti. Az előadó más pontokban jogalkotási elvárásokat fogalmaz meg, például a nyelvek esetében például az okos telefonok esetében, és így tovább. Ott jogalkotási elvárosokat fogalmaz meg, de ami az alapot illeti, ami a direktíva, ott beadja a derekát néhány képviselőnek. Ezt a fajta színházat már ismerjük, az első olvasatban is ez volt a diszkrimináció ellenes direktívával kapcsolatban, hogy mivel van egy ország, amely blokkolni akar, volt néhány képviselő, aki ellene szavazott. Jó, csak azt nem értem, hogy az előadó miért adja be a derekát, és miért nem tartja fel a saját álláspontját, hiszen nagyon fontos lenne, hogy előre haladjunk a direktívával, ez egy egyértelmű üzenet lenne, így lenne ez egy kerek jelentés, és ettől is függ, hogy rászavazunk vagy sem. Muito obrigada. Também quero salientar. Eh, eh, Köszönöm szépen. Én is szeretném kiemelni, hogy milyen kiváló munkát végzett jelentéstevőnk nagyon nyitott szellemben közelítette meg a kérdéseket, akkor, amikor meghallgatta a különböző álláspontokat, olyanokat is, amelyek különböztek az ő álláspontjától. Két-három kérdést szeretnék kiemelni. Először a C kompromisszummal kapcsolatosan lenne észrevételem. Platformról eszik szó, vagy esetleg bizottságról. Ugye szóba jött a bizottság is, vagy egy másik szó is akár használható lehetne. Tehát az azt mondanám, hogy az elnevezés önmagában nem túlságosan fontos. Éppen ezért mi nyitottak vagyunk a tekintetben, hogy egy olyan szót használjunk, amelyet mindenki el tud fogadni, beleértve azokat a szervezeteket, amelyek a fogyatékossági ügyekben járnak el. Nem szabad, hogy mindez gondot okozzon a fogyatékosok, a fogyatékkal élő személyeknek, a érdekvédelmi szervezetek a véleményét is itt figyelembe kell vennünk. Na most, ez az első kérdéskör lett volna, a második kérdéskör a kvótákkal kapcsolatos rendre visszatér a kvótáknak a kérdése, Lintasszony és mások is, akik már régóta dolgoznak az Európai Parlamenten, pontosan tudják, hogy ez egy vissza-visszatérő kérdés, igent mondjuk-e, vagy sem a kvótákra. Ami a fotakékos ügyet illeti, valóban ez a kvóta fogalom, ez nagyon sok polémiát szokott kiváltani. Készek vagyunk arra, hogy gondolkodjunk ezen, mert tudjuk azt, hogy a fogyatékkal élő személyek falba ütköznek sokszor, akkor, amikor állást kívánnak betölteni. Nagyon sok diszkriminációnak vannak kitéve, egyes pozitív intézkedések viszont segíthetik a helyzetüket. Éppen ezért ezeket figyelembe kell vennünk, és nyitottak vagyunk, nyitottak vagyunk, hogy ilyen megközelítést is jóvá hagyjunk, de tudjuk, hogy azért ez vitát vált ki, egyesek hívei a kvótáknak, mások nem. Kényes kérdésről van szó, ez nem vitatott, mármint ilyen szempontból kérdés, kérdésről van szó. Na, azt szeretném még elmondani, hogy a teljes nyitottsági szemlélet ellenére sajnálom, hogy a jelentéstevő nem volt nyitottabb arra, hogy a minimum jövedelem fogalmát is beépítse a jelentésbe. a minimum jövedelemmel kapcsolatosan jó magam voltam jelentéstevő. És akkor ott ezt a fogalmat, mint olyat elfogadtuk. Most nem azt mondom, hogy egy egységes minimum jövedelemről kellene rendelkeznünk, de mindenképpen törekednénk kellene arra, hogy csökkentsük a szegénységet. Ez egy alapvető fontosságú dolog. Attól persze kezdve, hogy vannak olyan személyek, akik további pozitív támogatásra szorulnak azért, hogy a szegénységgel fel tudják venni a harcot, akkor tudnunk kell azt, hogy a fogyatékkal élő személyek azok kettős vagy háromszoros diszkriminációnak vannak kitéve, tehát messze menően figyelembe kellene venni az ő pozíciókat, és ezért a mi módosítónkat figyelembe kellene venni. Jelentéstevő úr, kívánál visszatérni egy pár kérdésre, reagálni azokra? Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is köszönöm a hozzászólásokat megerősítenek engem abban, hogy jó megoldást választottam, és hangsúlyozni szeretném, hogy az alapelveknek tartom azt, hogy minden politikai frakció támogassa a kompromisszumokat. Tehát a, vitom, a vitatott kompromisszumot leszámítva ezt mindenhol sikerült is elérni, minden frakció támogatta a kompromisszumokat, de ez az egy tehát továbbra is nyitva álló kérdések nálam a P, a Q és a C, de remélem, hogy meg fog születni az egyetértés. Nos, három rövid választ szeretnék adni. Az első a C kompromisszummal kapcsolatos. Én magam is érzem, hogy az elnevezés a legkevésbé fontos kérdés sokkal fontosabb az, hogy milyen hatáskörrel fog majd rendelkezni, illetve illetve bírja-e a három Európai Uniós intézmény egyetértését ez a kezdeményezés. A másik a P-kompromisszum. Nem véletlenül mondtam a bevezetőmben azt, hogy közel van a megegyezés. Három javaslat érkezett, az egyik az enyém, a második Lin asszony javaslata, a harmadik pedig a szocialistáké, de ezek közel állnak egymáshoz, és biztos vagyok abban, hogy a mai napon sikerül megegyeznünk, és akkor mind minden politikai frakciót támogatni fogja. A Q-val kapcsolatosan félreértés ne essék. Célom az is, hogy a néppárt támogassa a javaslatot és még mindig nem tettem le arról, hogy a Q kompromisszummal valamiféle előre, haladást érjek el, és üdvözlöm Mann úr javaslatát, hogy esetleg másik megoldást válasszunk, ezen elgondolkodom, és még a mai napon az árnyékjelentés tevőkkel megpróbálok -e egy lehetőséget kihasználni, illetve most vetem föl, van egy Y kompromisszum, ami a jövő évre, évben bevezetendő európai akadálymentesítési jogszabálycsomagról szól. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Q és az Y-t valahogy összedolgozzuk. Majd meglátjuk, a mai nap erre az utolsó. Érkezett egy konkrét kritika is, egy észrevétel, a minimum jövedelemmel kapcsolatban. Én azért nem szerettem volna nagyobb mértékben foglalkozni ezzel. Nem azért, mert nem tartom fontosnak, hanem arról van szó, hogy nem szerettem volna, hogy a jelentés kibővüljön. Igyekeztem korlátoz között tartva, a realitás talaján tartva a jelentést. És legutoljára a kvótarendszerről szeretnék még beszélni. Ugye itt eltérőek az álláspontok a kvótarendszerrel kapcsolatosan. Én fogyatékossággal élő személyként és 20 éve érdekvédőként a mai napig is azt mondom, hogy mindaddig, amíg az esélyegyenlőségi jogszabályok nem hatékonyak, szükség van kvótarendszerre. Hosszú távon teljes mértékben támogatom a megszüntetésüket, de nem most azonnal, és Közép-Kelet-Európában a foglalkoztatás bővítés egyetlen hatékony eszköze a kvótarendszer. Ettől függetlenül a P kompromisszumban azt gondolom lesz megegyezés, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a hozzászólásokat. És bízom abban, hogy a holnapi szavazás sima lesz. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Encore mes excuses, puisque Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, és elnézést kérek már előzetesen. A holnapi napon nem leszek itt a szavazáskor, de az alelnököt nagyon szépen le fogják vezetni majd az ülést. Következik most a napirendi pontok közül a hatos, ennek keretében 12 kompromisszumos módosítót fogunk megvizsgálni, amelyeket Ungurene úr készített el a munkavállalók Európai Unió belüli mobilitásnak előmozdítása a témák. Jelentéstevő, öné a szó. Uh, Köszönöm. A kompromisszumos módosítók utolsó verzió is megszületett. Groups And this, Madam Chair, is... Majdnem minden frakció támogatta. Ez elég meglepő, mert nagyon sokféle érteket hangoltunk itt össze, de igazából az a vezér elv, hogy a munkavállalás nagyon pozitív dolog, de vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy az EU munkaerő piacon belül akadályokat elmozdítani nem a végső megoldás. Lehet, csak hogy néha gazdasági megfontolások is szerepet játszanak. Elnök asszony, a tanulmányok azt mutatják, hogy a mobilitás működik. A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy a forradalmi hullámok is elültek, pedig féltek tőle, hogy a nyugati munkaerőpiacot elárasztják a közép- és kelet-európai munkavállalók. Így aztán örömmel mondom, hogy egyetértettünk a frakciókban. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, köszönöm. Merci, Madame Harkin. Nagyon szépen köszönöm. Harkin asszony. I'll be very brief. Köszönöm, rövid leszek. Tudom, hogy nincs időnk. Köszönöm az előadónak. Kitűnően együttműködött. Lenne egy megjegyzésem a C kompromisszum kapcsolatban. Támogatni fogjuk, de az, hogy ugyanazon a munkáján, ugyanazon a munkáért egyenlő fizetést adjunk, itt fölvetődik az időszakos munkavállalók problémája. Néha ők ő, többet keresnek ugyanazért a munkáért, ugyanazon a munkahelyen. Nyilván ez Írországban megtörténik, de az általános elvet illetően támogatni tudjuk. De itt van az időszakos munkavállalók probléma? Van még néhány kis dolog, de nem rablom az idejüket. Köszönöm. Blinkevics volt az de kérem röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Ungurianu úrnak. Nagyon konstruktívan együttműködött velünk. Nagyon keményen dolgozott a kompromisszumok előkészítésében. A tárgyalások nem voltak egyszerűek, de még sikerült végül megegyezésre jutni. És mi támogatjuk ezeket a módosítókat. Köszönöm. Da wir so viel Einigung erfahren haben, <laughs> wollte ich mich auch gerne mivel ilyen nagy egyetértés alakult ki, én is hozzá akartam szólni, és csatlakozni szerettem volna. Annyit szeretnék mondani, jó lenne, hogyha elmondhatnánk, hogy eh, az Európai Bizottságtól kaphassunk egy tanulmányt, amely a szabad mozgás módosítása révén keletkezett változásokat vizsgálja. Csak annyit tudok mondani, hogy eh, a szabad mozgás egy teljes változást okozna, ezt mondták akkoriban, viszont ez nem következett be. Tehát a sok kritikából sok minden sikerült már csökkenteni, ez egy fontos felvetés, és a minél több tényel rendelkezés és összefüggés, mai alapján állíthatjuk, hogy biztos adataink vannak arra, hogy az aggodalmak egyes tagállamokban tényleg csökkenthetők, akkor ez jó alapot kínál szerintem hogy bizonyos fenntartások nagyok voltak egyes tagállamokban, ezért voltak korlátozások is egyes tagállamokban, ehhez is joguk volt, nyilván igazuk is volt, de időközben viszonylagossá vált ez a téma, mert láthattuk, hogy a munkaerő szabad áramlása egy érték, ez, és hogyha ebben egyet tudunk érteni, akkor holnap egy nagyon jó jelentést kaphatunk, amely igen komoly kompromisszumkészséget tud létrehozni. Jelentéstevő úr, kíván-e reagálni ezzel sok dicséret után is? If you don't want to... Nem akarom rabolni az idejüket. Igaz minden olyan aggodalom, amit hallottam, és igen, kérhetünk egy részletes tanulmányt a bizottságtól, de mivel az úgynevezett kelet-európai vírus nem jelent meg, ez nem releváns, de azért kérünk. Nagyon szépen köszönöm mindenről szavazni fogunk holnapi napon. A holnapi napon, és még a szavazások előtt hátra van a kompromisszumoknak a megvizsgálása Bauer Edith asszonynak a jelentésével kapcsolatosan, amely véleményt a regi szakbizottság számára készített el a mi szakbizottságunk. Miről is van szó? A strukturális és kohezis alapok felhasználásáról. azt, hogy öné a szó. Thank you so much. Thank you also. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a ö, nyitottságát az árnyék jelentéstevőknek, a kompromisszum készséget. Így ö, 11 kompromisszum született, amely itt van előttünk az asztalon. Szeretném a ö, a J kompromisszumot megemlíteni. Itt a ö, felolvasom. Portion of the ESF money available is not being used. Uh, unfortunately Sajnos ennek az az oka, hogy a tagállamok előző program periódusból fel, fennmaradt eszközöket használnak fel. Nem szerencsés nagy arányokban beszélni fel nem használt összegekről. Ezért azt kérem, ne felejtsék el, hogy a lágy szót töröltük, ami az új fejleményeket illeti, új kompromisszum született, a 12 a 46-os módosító alapján. Ma sikerült ezt elérni, meg fogják kapni holnap a következő szöveggel olvasom. European One Stop Shop as close as possible to the citizens a view helping with the cohesion fund application both for local authorities and the EU citizens. So this is ez tehát a következő kompromisszum. Szeretném, szeretnék még egy kérdésre ö, kitérni a kollégák előtt ami a szavazólistát illeti. A 161-es szabály értelmében függőben maradt módosítókkal kell foglalkozni a kompromisszumok előtt. Ez egyes esetekben megfelelő de más esetekben nem. Ennél a véleménynél például nem. Így van ez például az első bekezdés ö, esetében ö, Costa úr tollából. Costa asszony tollából helyesbitek. Ez nem felel meg a 20-20-as stratégiának. Hogyha ezek a módosítók elfogadást nyernek, akkor a kompromisszumok okafogyottá válnak. És akkor nagyon bizonytalan kimenetel. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon tág kompromisszum van különböző frakciókkal. Kérném, hogy a kompromisszumot támogassák, és ne a módosítókat, amelyek lényegében, lényegükben gyakran megfelelnek, de teljesen megváltoztatják a szöveget. Köszönöm szépen, kére valaki szót. Úgy tűnik, nem, akkor szavazni fogunk, úgy fogunk szavazni, ahogy az előadó javasolja a kompromisszummal kapcsolatban és a módosítókkal kapcsolatban volna. Most pedig következik a szavazás. Kezdjük a nyolcas ponttal vélemény a tengeri olaj és gázipari tevékenységek biztonsági kívásának kezeléséről, amely készült az ITRE szakbizottság részére egyes bekezdés a kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második bekezdés B kompromisszum, mint emlékeznek rá, módosítottuk, van egy szóbeli módosító, a maximális harmonizáció helyett. Common Standards, B kompromisszum, kitámogatja ellen tartózkodás elfogadva. Második bekezdés Hatos módosító Tomás Pánoktól, mellette ellenne tartózkodás elfogadva. Hetes módosító Tomás Fánortól mellette ellenne tartózkodás elfogadva. Négyes bekezdés kompromisszum mellette elnézést. Harmadik bekezdés, elfelejtettem, nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik bekezdés T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Utána négyes bekezdés, 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 12-es Thomas Mann mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as Jean Lambert mellette elfogadva. D kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva 19-es mellett ellen elfogadva. E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig 23-as módosító két részben, nem, egy részben helyesbitek. Első rész. Attól, hogy encourages, egészen gezetresen activitiesig, a másik rész ö, nem fogadható el. A 23 mellett ellen tartózkodás elfogadva F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva 26-os módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva 27-es, mellett ellen tartózkodás elfogadva 28-as, mellett ellen tartózkodás elfogadva 29-es, mellett ellen tartózkodás elfogadva 30-as, mellett ellentartózkodás elfogadva 31-es, mellett ellentartózkodás elfogadva 32, mellett ellen tartózkodás elfogadva elektronikusan ö, ellenőrizzük, kinél nincs itt a szavazókártyája. Mindenkinél itt van, a szavazást megnyitom, Mindenki szavazott. szavazás lezárom. 36 mellette, 8 ellene, nulla tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Yes? I'm sorry we voted the wrong way. I thought it was the final vote. Yeah. I thought we were having a check. No, it was the final oh, vote. Sorry. I think we probably got more votes than um, you would have done. Alors, euh, nous en venons maintenant. Most pedig következik, mint mondtam a napi rend elején, a szavazás a globalizációs alap levelekkel kapcsolatban 17-18-as pontban szerepeltek a napirendem. Szeretnék emlékeztetni rá hogy olyan levelekről vannak, amit a költségvetési szakbizottsága a címzetje, és az már mondott véleményt a globalizációs alappal kapcsolatban, de a rend kedvéért javaslom, hogy az illető levelekről mondjunk véleményt. Az első esetben az első esetben 17-es pont, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. hajó építés, hajógyár. A munkacsoport által validált levél mellett ki van, ellen tartózkodás elfogadva, egy hangoszabadás. Második eset. Alapigénybevétele Glassfiber cég esetében az utolsó percben szóbeli módosító került elő, azért, hogy figyelembe vehessük, iparág működését, amelyet hát ezért nehéz átlátni. Egy szobai módosítót javasoltam, a zilenergia felhasználásáról van szó, és itt módosítás szükséges. Felolvashatom -e? Igen. aláhúzza, hogy ebbe a stressz ebben az esetben aláhúzza, ebben az esetben azt a paradox helyzetet, amikor a tagállamok elkötelezettségei nem teljesíthetők a cégekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy nem eléggé integráltak az unió ipari stratégiában. Van, aki ellene van a szóbeli módosítónak? Nincsen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy szavazzunk róla mellette, ellene, tartózkodás, levél elfogadva, utána van egy másik szobai módosító, a zöldek frakció nyújtotta be, azt hiszem, hogy ezt is kiosztották. Olvassam föl, igen, ha már az előzőt felolvastam, aláhúzza, hogy el kell érni az EU 2020 stratégia céljait, és kifejezi agáját, hogy az alap pénzeszközeit arra használják fel, hogy a zöldipar volt munkavállalóit más iparákban foglalkoztassák. Kéri, hogy több erőfeszítést tegyenek, hogy zöld munkahelyek jöjjenek létre. Ellenvetés van-e? Őri úr ellene van? Ebben az esetben sajnos nem lehet beterjeszteni. Tehát az eredeti szöveg plusz a szóbeli módosító, amelyet megszasztunk mellette, ellene tartózkodás. A második levél elfogadva. Most pedig a kilences pont jön a szavazásnak vége mára, a kilencedik pont alatt. Dirk Sterk úr kap szót, kompromisszumos módosítók vizsgálata, az INT az illetékes, az EU-Kína kérdésben kiegyenlítetlen kereskedelem. Előadó. Eh, ik zou eerst en vooral de collega's willen bedanken voor eh, de goede samenwerking. We hebben uh, met een aantal van hen een vergadering gehad om. Találkoztunk a kollégákkal, eh, hogy a kompromisszumokat megtárgyaljuk, de nincsen kompromisszum az ötös bekezdéssel kapcsolatban. Eh, szeretnék egy kicsit várni, amíg akik távozni akarnak, távoznak, hogy utána teljes nyugalomban tudjunk tárgyalni. Monsieur le rapporteur, j'allais vous le proposer. Oui. Est-ce que je peux demander... Éppen ezt javasolni akartam. kérhetem a kollégákat, akik ö, távozni akarnak, hogy ezt csendben tegyék meg. Igen, úgy tűnik, hogy folytathatja. Volt egy kompromisszumos javaslat az ötös bekezdéssel kapcsolatban arról van szó, hogy hogyan alakulnak a ö, kínai beruházások nálunk és az európai beruházások Kínában. Itt nem sikerült megállapodni. A másik négy bekezdésnél sikerült megállapodni. Ö, kettes, hármas, négyes, ötös esetében. A második bekezdés esetnél a kínai szociális jogokról van szó. Köszönöm szépen Gutierrez kollégának és másoknak a rugalmasságot. Ez a módosító nagyon jól fogalmazza meg azt, ami az én szövegem és más szövegben voltak. Ami a hármas bekezdést illeti, Kína felelősségét, mint világhatalom, hogy a minimális szabályokat betartsák, milyen erőfeszítéseket tesz Kína a szociális biztonság biztosításáról, az illó szabályok betartásáról. Nos, itt sikerült kompromisszumot elérni. Májre Gutierrez kollégák módosítójával kapcsolatban megfogalmaztuk, összegeztük a módosítóikat. Így sikerült kiegyensúlyozott szöveget megfogalmazni, amely gazdagodott a kollégák megjegyzései által, ami az új bekezdést illeti. A lehetőség keretein belül megpróbáltam, elnézést, másként mondom, nem, a C módosítóról beszélek. Pizzotto, la Umbriano, Meister, Murphy módosítók, amelyeket megpróbáltam átvenni. Ez már sokkal nehezebb gyakorlat volt. Itt ugyanis nagyon eltérő elemek voltak, amelyeket bemutattak. Mindenki egyetért azzal, ami ebben a szövegben van. Végül is utolsó vita volt Murphy úr 60-as módosítójáról, amelyben kéri, hogy figyeljünk oda arra, hogy a kínai politika szigorodott az emberi jogokkal kapcsolatban, és aláhúzza, hogy a szakszereti vezetők milyen nehézségekkel találkoznak. Én ezt általánosabban fogalmaztam meg. Murphy kolléga nem ért egyet azzal, hogy a kompromisszum a 60-as módosított hogyan veszem át. Itt nem ö, sikerült, tehát megállapodunk, ezért a 60-as módosítóról külön kell szavazni. Egyetértek a módosító tartalmával, de túlságosan korlátozó. Nem szabad a vezetőkre korlátozni szerintem. Én azt szeretném megfogalmazni, hogy szerintünk a kínai politika az utóbbi hónapokban keményedett, ahogy Murphy úr is mondja, korlátozták az emberi jogokat és a szociális jogokat. Nos, ennyit a C kompromisszumról. Új módosítót nyújtottunk be az EU-Kína párbeszéddel kapcsolatban. Itt kimondjuk, hogy a dialógus keretén belül a szociális problémák is vitatárgyát kell képezzék, megfelelő súlyt kell helyezni rájuk. Itt gondolok a munkakörülményekre, a munkai balesetekre, a legjobb gyakorlatok cseréjére, valamint arra az erőfeszítésre, hogy az ILO szabályait betartossuk. Nos, ez a négy kompromisszumos javaslat. Megpróbáltam mindent bevenni, ezzel a szöveggel szabadat. Talán ez kár, de az jó, hogy a kompromisszumokkal nagyobb lesz a konszenzus. Úgy gondolom továbbá, hogy nem szabad túlságosan meghosszabbítani a ö, véleményt, hogyha külön veszük a 60 módosítót, külön-külön jogja, mindegyiket hozzá tesszük a szöveghez, akkor átfedések vannak és akkor túl hosszú a vélemény. átláthatatlanná válna. Ezért el kell gondolkozni azon, hogyan ö, lehet rövidíteni. Mi kerüljön be, mi nem. Remélem olyan vélemény sikerül ö, megfogalmazni, mely világos és felhasználható. Elnök, köszönöm szépen. Álmer úr. Uh, well, Madam Chairman, thank you very much. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hagyományos módon köszönöm a jelentésevőnek a ö, kemény munkáját, és hogy a kompromisszumokat előállította. De sajnos a frakcióm nem tudja támogatni a kompromisszumokat, sem a jelentés. Furcsa eset van. A jelentés ö, nagyja teljesen észszerű. Ö, teljesen egyet lehet vele érteni. Nem hibás, nem téves, hanem olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek kívül esnek az európai intézmények és a szakbizottságunk kompetenciáján. Ez egyszerűen a kínaiakat ingerli. A kínaiakat figyelmeztetjük arra, hogy mekkora szakadék a gazdagok és a szegények között. Mi mit tennénk, hogyha a kínaiak ugyanerre figyelmeztetnének bennünket? Kritizáljuk a kínaiakat, mert azt mondjuk, hogy a szegénység ö, ö, lázadásokhoz vezet. Akkor mondjuk, amikor Aténban épp éppen megmozdulások vannak. Az emberek az utcára vonulnak ki, a nadráxi megszorító politika ellen tiltakozandó. Szívesen kritizálom a kínaiakat, ahol tényleg megérdemlik, például emberi kérdésekben, de rájuk mutogatni újjal olyan kérdésekben, amelyek nálunk is megmutatkoznak, ez ellentétes hatást érne el, ezért a frakcióm ellene fog szavazni ennek a jelentésnek. Tomás Mann úr, utána Szerkesz úr. Köszönöm szépen. Dirk Sterznek szeretnék köszönetet mondani. Azt mondtad, hogy hosszú lett a dolog de hát nyilvánvaló kollégák javaslatait az ember figyelembe veszi, amit jónak tartok. Ennek ellenére szerintem áttekinthető a hosszúság, és eh, tényleg az a jó, hogy találunk benne kompromisszumokat is. Bizonyos pontokon elmondtuk, hogy nem a mi illetékesünk, hogy túl sokat beszélünk az emberi jogokról, van egy néhány módosítás, nem azt mondjuk tehát, hogy emberi jogok, hanem munkavállalói jogok, és ez egy fontos része annak, amiről beszélünk. Roger Helma felhívta a figyelmet arra, hogyha megnéz, hogy nem mint javasolhatunk, ő a 16-os módosítában azt mondja, a Kínának joga van ahhoz, hogy saját szabályokat állapítson meg, stb. Elnézést. Természetesen Kína nagy és hatalmas ország, persze túl is becsülik, de akkor is WTO tag, és hogyha valamilyen szervezetnek a tagja vagyok, akkor annak a szabályait be kell tartanom. Egészen egyszerűen erről van szó, nem mindig könnyű ez nyilván egy olyan ország számára, amelyik nem tanulta meg, hogy másokkal együtt kell működnie, és azt gondolom ilyen értelemben, vagy ennyi, eh, nem akarunk mi mindent jobban tudni, csak azt mondjuk, itt vannak a szabályok, tartsák be, tehát az embereknek kell ennek kisebbségi pozícióba. Nézzük meg, ha közös szervezetben vagyunk, akkor tartsuk be a közös szabályainkat. Ilyen értelemben jónak tartom, amit Dirk kidolgozott ebben, ez, ezek olyan kompromisszumok, amelyekkel együtt tudunk élni, és azt mondtuk, hogy nem ilyen napi költészetet művelünk, hanem nagyon konkrét követeléseket támasztunk, és néhány módosítást is el tudunk intézni majd szerintem, vagy változást. Ezért gratulálok. Sarkas úr, Koferati úr. Eh, Köszönöm szépen. A szocialista frakció szeretné elmondani, hogy egyetért jó részt a dolgokkal, persze néhány kivétel mindig akad. Alapvetően tehát egyetértünk, és a kompromisszumokkal is alapvetően egyetértünk. Támogatjuk a kompromisszumos módosítókat. Ez nem mindig tükrözi a frakciónk pozícióját, de mint ahogy a kompromisszumoknál ez lenni szokott, az a helyzet, nem teljesen kap igazat az ember minden esetben, de egy észszerű jó szöveg kell, hogy kialakuljon, amely széles bázison alapul. Viszont egy néhány pontban ellene kell szavaznunk, azért annak vit, vannak vitatott témák, pontok, például ami a munkahelyek elvesztését illeti, a feltörekvő országokat illeti. Az ötödik bekezdésről beszélek, itt is voltak alternatív javaslatok, Nyilvánvalóan ezek olyan pontok, amelyekről még vitást kell folytatni. A frakciók mindenképpen felelősségen ki, felelősségteljesen kíván itt viselkedni, és arra szeretnék kitérni még, amit Helmer úr és mások is mondtak, bár érzékeny a téma. Nyilvánvaló, hogyha emberi jogokról beszélünk, és a mi szakbizottságunk illetékességéről, akkor világosá kell tenni, hogy nem nézhetünk félre, nem nézhetünk meg mást, és felejthetjük el, hogy a partnereink adott esetben tényleg általános elveket sértenek meg, olyanokat, amelyeket az ENSZ kartái is tartalmaznak. Tehát az emberi jogokat be kell tartani. Egészen egyszerűen erről van szó. Tehát erre fel kell hívni a figyelmet. Ez az az alap, amit a nemzetek közössége be kell, hogy tartson. Vannak munkavállalói jogok, vannak szakszervezeti jogok, vannak ilójogok, nyilvánvalóan a gyermekmunkával kapcsolatban, a szociális jogokkal kapcsolatban, és ezek általános dolgok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, a kivétel nélkül. A szocialisták nem akarnak ennél messzebb menni, de nagy országgal szemben ugyanolyan szigorúnak kell lennünk, mint egy kicsivel. Csak azért, mert nagy országról beszélünk, akinek nagy a súlya a külkereskedelemben, nem csukhatjuk be a szemünket. Nem arról van szó, hogy Kína vagy más ország tartsa be a törvényeket. Nekünk is be kell tartani a törvényeket. Néha elhangzott már itt a parlamentben, hogy ne oktassunk ki másokat emberi jogokról. Ez fontos is. Azt gondolom, hogy Európában is be kell tartani az ENSZ és az illó nemzetközi normáit, hiszen ezek hatályban vannak Európában is. Emellett teszi le a garast az én frakcióm Európában és Európán kívül. Koferáti úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért a raportőrnek, de engedjék meg, hogy egy pontot megragadjak itt. Egy olyan pontról beszélek, amely rendkívül érzékeny, és amelyet nem sikerült véglegesen megoldani a viták során. Nyilvánvaló a kompromisszumok, különböző vélemények valamilyen vegyületét alkotják, ezt így is kell látnunk. Viszont van egy dolog, hogy nagyon alulértékeljük az emberi jogokat a jövőbeli munkánkra nézve. Tehát, hogy emberekről beszélünk, kettős minőségükben polgárok és munkaerőt jelentenek. Kína nyilvánvalóan nem liberális ország, és adott személyek alapvető jogait nem tartják be. Vonatkozik ez a munkaerő minőségükre, vagy vonatkozik ez a polgár minőségükre is ezt az aspektust egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogyha ezzel a témáról foglalkozunk. Ha hatáskörről, illetékeségről beszélünk, nyilvánvalóan, ha állampolgárságról beszélünk, akkor erre hivatkozhatunk, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, de munka világában ezt nem engedhetjük meg magunknak. Mindenképpen az alapjogok tiszteletben tartása súlyjal kell, hogy bírjon. Hogyha ezeket a jogokat, amelyek ezt biztosítják, nem tartjuk be, akkor ez nem csak az anyagi körülményeket befolyásolja egy személy vonatkozásában, hanem adott esetben versenytorzulás is előfordulhat a különböző cégek között. Ha egy vállalat betartja a munkavállalók jogait, a munkaerő jogait, akkor az hátrányban van azzal szemben, aki ezeket nem tartja be. Éppen ezért úgy vélem, hogy nem csak a mi rendelkezésünkre álló keretek között szabad vizsgálnunk a kérdéseket, amely, hanem valamilyen perspektívát kell kialakítanunk a munkánk vonatkozásában, mert Adott esetben a kereskedelmi kapcsolatok az EU és más térségek, országok között eszközként szolgálnak arra, hogy illegális dolgokat is legalizáljanak, vagy legalábbis megmagyarázzanak. Most, hogy ezt a szocialisták csinálják, hogy felhívják a figyelmet, de a legkülönbözőbb kultúrkörökre is azt kell, hogy mondjuk bármekkora is az eltérés, hogy adott személy jogait nem hagyhatják figyelmen kívül. Ez nem csak a szemiszemre veszteség, hanem a gazdasági versenyben torlást okoz. Uh, tact and uh, skill, skillfulness with which he uh, conducted the negotiation. A uh, tárgyalások uh, nagyon hasznosak voltak, sikerült eredményre jutni, uh, főleg a C kompromisszummal kapcsolatban a kényszermunkával kapcsolatban, a környezeti szabályokkal kapcsolatban. A ö, nagy kérdés, kioktassuk-e a kínaiakat? Azt mondta, hogy nem. De adjunk-e tanácsot nekik azzal kapcsolatban, amit mi tudunk a ö, saját keserű szociális tapasztalatunkból? Nos, igen a válaszom. Ne féljenek, a kínaiak csak tetetik a süketséget, meghalanak bennünket. Köszönöm. Van, aki további hozzákérési igények, úgy tudom, hogy nem, akkor Sterkő a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen. Helder úr kért először szót, de sajnos el kellett mennie. Gondolom, egy fontosabb ülésre kellett mennie. Nem arról van szó, hogy a kínaiok nem beszélnek velünk. Én a kínai küldöttségnek egy ideig tagja voltam, és gyakran elmondták ők nekünk, hogy olyan dolgokért rójuk meg őket, mint például ebben a szövegben, hogy Nekünk is itt Európában problémáink voltak a gazdasági növekedéssel, és hogy nem tudunk sok mindent letenni az asztalra, amikor az egységes belső piacról van szó. Így aztán nagyon nehéz volt itt a kereskedelmi kapcsolatokról beszélni, nem arról van szó, hogy a kínaiak semmit nem mondtak nekünk, nagyon is jól látják, hogy mik a problémák az EU-ban. Stratégiai partnereik vagyunk, és ha előre akarunk haladni, akkor folytatnunk kell velük ezt a párbeszédet. Igaz, amit a politikai és társadalmi rendszerről elhangzott, Tehát most azt kell eldöntenünk, hogy mi pozitív vagy negatív szereplők vagyunk Kína szemében. Azt hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelmi piacon részt venni azt jelenti, hogy bizonyos kötelezettségek terhelik az országokat be kell azonosítanunk, hogy hol tettek eleget az elvárásoknak, és hol nem. Talán az Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság mondhatna erről valamit. Én azt gondolom, hogy Kína nem kap igazságtalan kereskedelmi előnyöket, sőt, nagyon sok olyan tagországunk van, amelynek közvetlen beruházásai vannak Kínában, és nagyon pozitív mérleket zárnak, és számíthatnak is erre, amikor Kínával kereskednek. Az én választókörzetemben sokan azt mondják, azt mondják, hogy a mi beruházásaink azért működnek, mert Kínába és Törökországba is beruházunk, és ezek mindig kifizetődnek. Tehát van egy kapcsolat a, az európai cégek gazdasági egészsége között, és az között, hogy ki ruház be Kínába is. Itt azonban más aspektusokat is figyelembe kell venni, a határok nyitását, az emberi jogok tiszteletben tartását. Beperken, en zo goed mogelijk te beperken, tot de punten die de, de bevoegdheid... Úgyhogy próbálok arra koncentrálni, ami ennek a szakbizottságnak a felelőssége alá tartozik. De úgy gondolom, hogy ezek a módosító indítványok tényleg olyan dolgokra térnek ki, ami a mi felelősségünk. Például a foglalkoztatásra. A többi aspektus az pusztán kereskedelmi aspektus. az emberi jogoknak a kérdéséről. Azt mondták egyesek, hogy kevés szó esett, már pedig úgy vélem, hogy a kompromissz megoldásokban igenis szerepelnek ezek. Ennyit mondtam volna akkor erről, kedves elnök, az, hogy kedves kollégák, remélem, hogy holnap egy olyan véleményel tudunk előállni, amely jól tükrözi azt, hogy mit is kíván a többsége a szakbizottságunknak elérni, és amely megoldás hasznos lehet a végső jelentéshez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr az ön véleménye mikor is születik meg? Akkor, amikor a globalizációs alkalmazás alap tekintetében döntést hoztunk, határoztunk, szavaztunk Dánia esetében, és hát a dániai gyár, amely szélerőműveket készít, ugye a jövő irányába mutat ipari szempontból, új energia, megújuló energiáról van szó, és hát azon az érvel álltak elő a bezárása tekintetében, hogy ezt az ipari ágat áttelepítik Kínába, mert hogy így módon a kínai piachoz közelebb tud kerülni a termelés. Azaz, ez jól mutatja, hogy mennyi eh, alapvető fontosságú kérdésről van szó, az európai polgároknak naivitás nélkül kell fellépniük. Az ön véleményéről holnap fogunk szavazni, ahogy ön ezt jelezte, csak még azt emlékeztessem a kedves kollégákat arra, hogy a módosításoknak egy része befogadhatatlan volt, mert hogy nem tartoznak a mi szakbizottságunk hatáskörébe, hanem a Juri Inta, a kultúr, a kultúr vagy kultúra és a környezetvédelmi szakbizottságnak a körébe vagy hatáskörébe tartozik, és mint hogy nem szeretjük, hogyha más szakbizottságok beavatkoznak a mi szakterületünkre, és ezt nagyon szigorúan szoktam képviselni, ugyanígy kellene, hogy következetesen eljárjunk mi is akkor, amikor a többi szakbizottságnak a hatásköréről van szó. Köszönöm szépen a kedves kollégáknak az ért, a megértését ezzel a 10 befogadhatatlan módosítással kapcsolatosan. Ennyit akkor erről a napi rendi pontról. Mint jeleztem, a holnapi napon kerül majd szavazása sor. Még egyszer elnézést kérek a jelentős tevő úrtól, mert hogy nem leszek jelen a szavazás alatt, de a nagyon éber elnök helyettesek jelen lesznek, és szépen az ülést. Következik a tízes napi rendi pont, eszmecseréről van szó, mégpedig a szociális partnereknek a képviselőivel fogunk eszmét cserélni. Regina Bastos kolléganőnk készít egy saját kezdeményezésű jelentést, az egyik zászlós hajós kezdeményezéssel kapcsolatosan, amely 2020-as stratégiába illeszkedik, ez a hetes számú, és, vagy hatos számú, és az, a címe az, hogy új készségek és munkahelyek menetrendje a piacok modernizálására, illetve a gyermekeinknek a számára. Ha megengedik, először is megadnám a szót a jelentéstevő kolléganőknek azért, hogy az általános keretet felvázolja és megszólítja gyakorlatilag az előadókat. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy végül is az a döntés született a bizottságban, hogy meghívjuk a, a szakértőket az új képzettségek és új munkahelyek témájában. Azt gondolom, hogy igen értékes előadásokat fogunk majd hallani Úgy gondolom, hogy az európai munkaerő piac különböző perspektíváiról tudok majd ezek után alaposabb véleményt alkotni. Ismerik a jelentés tervezetet. A fő cél az, hogy a kihívásoknak eleget tudjunk tenni a következő tíz év munkaerőpiacán. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a 2020-as stratégiához is hozzájáruljunk, illetve annak eléréséhez, teljesüléséhez. Arról van szó, hogy az 15 és 64 év közötti korosztály 75%-ának kell munkában állnia. Ide tartozik számos pont, mint például a flexicurity, ez egy központi helyet foglal el a bizottság elképzeléseiben, a jelentéstervezetemben ehhez hozzászólunk, méghozzá oly módon, hogy nem egy általános, mindenkire alkalmas receptet akarunk előírni, minden egyes tagállamnak megvannak a maga problémái, amelyekre reagálnia kell, másrészt pedig mindenkinek magának kell gondoskodni arról, hogy képzett munkaerő álljon rendelkezésre, hiszen a következő évek egyik nagy kihívása éppen ez. Azért kell itt megoldást találnunk, mert hogy legyen kellő számú munkahely, és így verjünk hidat a kereslet és kínálat között a munkerőpiacon. Erre szolgál tehát a képzés, szakképzés, mint olyan. És így kell munkahelyet találni. Tehát a foglalkoztatási feltételeket javítani kell, a munkakörülményeket javítani kell, hogyha céljainkat el akarjuk érni. Ez szerepel a jelentésben. Nem akarok mélyebbre menni most, minden esetre ez az a nagy irányvonal, amelyet a mi jelentésünk követ, és biztos vagyok abban, hogy gazdagítani tudjuk még a most következő hozzászólások segítségével ezt a jelentést. Vagyis a meghívott hozzászólóknak, szakértőknek köszönöm, hogy eljöttek. Kíváncsian várom a véleményeiket, álláspontjaikat. J'allais simplement donner la parole à nos invités. Hein. Euh... Mindjárt megadom a szót a meghívottainknak, mégpedig abban a sorrendben, ahogy ezt felvázoltuk, a megnyitásnak a privilégiuma a Business Europe. A Business europe a mai napon Helena Stigárt képviseli, aki tanácsadó a szociális ügyekben. Öni a szó, mondjuk 5-7 percen, 5-7 percben. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen az eszmecserén. Hogy mondjam el, hogy különböző témákat javasoltak nekünk, több érdekes is volt köztük. Én arra koncentrálnék, amit mi legfontosabbnak tartunk a munkahely teremtéshez és a 75%-os cél eléréséhez. Ez a flexicurity szerepe, hogy elkerüljük a munkanélküliség növekedését. A flexicurity nagyon központi szerepet játszott a válságkezelésben akik alkalmazták ezt az elvet, például Hollandia, nagy eredményeket értek el. Sokan mondják azt, hogy ők sosem hallják ezt a kifejezést, csak azt, hogy flexibility, csak a rugalmasság részét. De a flex security, ez egy összetett fogalom, rugalmasság és biztonság. A rugalmasságot fokozni kell, de ez nem talál pozitív fogadtatásra általában. A munkadók ezt egyfolytában hangoztatják. Én is. Én is azt mondom, hogy ha nem a belső rugalmasságot tartottuk volna szem előtt, akkor még több millió munkahelyet vesztettünk volna el. Például Németországban 2009-ben a munkaerő piaci intézet felmérése ö, szerint 1,2 millió munkahelyet mentettek így meg. A külső rugalmasság is nagyon fontos, hiszen a cégek még mindig bizonytalanságban és instabilitásban élnek. Stimulálni kell a cégeket arra, hogy egyre több munkaerőt vegyenek fel alkalmazásba. Nem lehet uniform megoldásokat találni állandó szerződésekkel. Nem ez a megoldás. A flexicurity megoldás már bebizonyított, hogy milyen hasznos része ennek az élethosszig tartó tanulás és a szakképzés. Nagyon érdekes látni, hogy <clears throat> az európai munkások közül azért vesztették el kevesebben az állásukat, mint Amerikában, mert specifikáltabb készségekkel rendelkeznek, így kulcs szerepet játszottak, és megpróbáltak a munkadók megtartani őket. De mind a magán, mind az állami szektornak továbbra is be kell ruházni az oktatásba és a szakképzésbe. Ezen kívül a magánszektorban egyre nagyobb beruházásokat láttunk az oktatásba. Például a munkahelyi képzések is sokasodtak. A Flex Security két pillérét említettem, de ez egy csomag. Aktív politikára van szükségünk, a munkanélküli segélyeket meg kell reformálnunk, hogy fenntarthatóak legyenek. Hiszen a biztonság lényeges, hogy fenntartható legyen. Nem csak most, hanem hosszú távon is. Tehát nagyon nagy a kihívás. Most próbáljuk a munkaerőpiacot megváltoztatni, de nincs sok időnk erre. Hogy utaljak arra az elemzésre, amit most végeztünk el? Most mértük fel az európai munkaerőpiacot. Ez azt mutatja, hogy a tagállamoknak a nehézségei igazából nem átmenetiek, hanem strukturális nehézségek. Például a kereslet-kínálatot nem sikerült összeegyeztetni, a termelékenységi ráta nem nő évek óta. Ez azt mutatja, hogy struktúrás nehézségek vannak. Szerintünk itt az ideje annak, hogy a tagállamok reformokat hajtsanak végre. És ez nem tűnik ki a nemzeti reformprogramokból. Ez az elkötelezettségi hiány elfogadhatatlan. A legtöbb állampolgár számára Európában, különösen a fiatalok számára. Köszönöm. Eh, Nagyon szépen köszönöm. Most pedig következzék a szakszervezeteknek a képviselői, és először is Luke Vicentini-nek adnám meg a szót, aki az etuknak a szövetségi titkára. Ringrazio molto per l'invito che avete rivolto alla Confederazione Europea. Köszönöm szépen a meghívást. hogy bevonják a szakszervezeti szövetséget is abban, hogy részt vehessünk a kidolgozásban. 2008-ban indult útjára az európai kezdeményezés, amely újfajta módon közelítette meg a munkai teremtést. Akkoriban kezdődött a gazdasági válság, és nagyon ambiciózus célok álltak még fenn a foglalkoztatás területére, például a szakképzés, az első szakképzés, az iskolai képzés javítása nagyon fontos volt. Ezeket a mutatókat aztán persze a válság lerontotta, ez a, ez a kiindulási pont tehát némileg megváltozik, és ez azt is jelenti, hogy először komolyan elemezzük uh, a helyzetet. Uh, megváltozott a munka nélküliság Európában méghozzá növekedett, nagyon különbözőek a helyzetek az Európai Unió tagállamében. Fiatalok, idősebb emberek vannak érintve elsősorban, uh, és az alacsonyan képzettek a munkanélküliség területén. A válság elvezetett oda, hogy az innováció, a klímaváltozás témája, és hozzájött az egyéb nehéz körülményekhez is. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy rosszabbodott a helyzet a munkaerőpiacon. Ez ahhoz is arra vezethető még vissza, hogy a szakképzés számára egyszerűen csökkentették az összegeket, de vonatkozik ez az alapképzésre is bizonyos tagállamokban, a régiókban, és hát látni kell, hogy nem csak az állam vagy a régiók csökkentették, hanem a vállalkozások is, mindenek a kis és középvárosok az erre szánt összegeiket. Az Európa 2020-as stratégiájával ellentétben az új munkahelyek kapcsán a politika mm, politikai lépések nagyon lelassultak. Nézzük a Flex Security témáját, amely mindenképpen a munkahelyek számának növelését irányozta elő, és nagyobb mobilitást teremtett volna, illetőleg a szociális hálót erősítette volna. Nos, úgy gondoljuk, hogy nagyon min- kevés minimális országban sikerült elérni ezt a célt, mindenek előtt azon államokban, ahol a válság nem ütött olyan nagyot. Ami a munkaerőpiacot illeti, lényegesen csökkent a munkahelyek száma össze-európai szemszögből. A megmaradt munkahelyeken belül sok a bizonytalan, rosszul fizetett munkahely, és ezt a statisztikák egyértelműen mutatják. Nézzük meg, a fiatal emberek nagyon nehezen találnak munkahelyet, és azok, akik egyszer elveszítették a munkahelyüket, nagyon nehezen találnak újat. Az összes mutató arra mutat rá, hogy ez a politika igazából nem tudta fel, megfogni a válság rágyakorolt hatását. A képzés, szakképzés és azt a képet mutatja, hogy újra el kell gondolnunk rajta, ha nem akarunk teljesen elbukni. Mindenek előtt azok a célok és eszközök, amelyek az új munkahelyekre vonatkozó agendában szerepelnek, természetesen pozitívak, de ezekre kell fokozottabban irányítani a figyelmünket, és folyamatosan ki kell igazítani őket a munkaerőpiacnak mindenkit be kell fogadnia, jó munkát kell kínálni az európai polgárok számára, stabil munkahelyjel és jó előrejutási esélyekkel. Nagyon fontos projektjeink vannak ezen a területen, és nagyon fontos előfeltételei vannak ennek. Az egyik, hogy magas szintű legyen az alapképzés, a lemorzsolódás legyen alacsony, aktív intézkedésekre van szükség a munkaerőpiacra és a foglalkoztatásba történő bevonásra. A képzés, szakképzés mindenki számára nyitott kell, hogy legyen egyenlő esélyek talaján mindenkinek ugyanazon lehetőséget kell biztosítani, hogy fejlesz a képességeit a vállalkozásoknak, pedig támogatniuk kell a továbbképzést véleményünk szerint, és munkaidő alatt kell ezt biztosítani. A formális és informális képzést, képzettséget is el kell ismerni, hiszen mindkettő elősegíti a társadalmi és munkahelyi integrációt, hiszen ha csökkentjük a munkanélküliséget, az egy fontos dolog mindenki számára, ami pedig a képzésből a munkahelyre történő átmenetet illeti, ezt elő kell segíteni, a szakképzés pedig a munkaerőpiac igényeihez kell hozzáigazítani. Lehetőséget kell adni arra, hogy az emberek váltsanak a tanulás és a munkavilága között, és ehhez megfelelő finanszírozást is biztosítani kell, hiszen sokba kerül a magas szintű képzés, szakképzés. Negatív a tagállamok számára, ha csökkentik az összegeket, amiket erre szánnak, hiszen a gazdasági növekedés szorosan összefügg a polgárok képességeivel és a munkanélküliek számával. A adók persze mindig jól képzett munkaerőt keresnek, ezért aztán nekik is felelősségük van abban, hogy gondoskodjanak a növekedésről, a képzésről és szakképzésről a szakszervezetek bevonása, illetve összességében a munkadói és munkavállalói szervezetek bevonása rendkívül fontos, hiszen ők felügyelik a politikát, a közpolitikát ezeken a területeken is. Minden szinten támogatni kell a munkahelyteremtést nemzeti, szektorális, regionális szinten. A szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalások, fontos szerephez jutnak, ezeknek szólniuk kell a munkahelyen történő képzésről is. Európai eszközökre van szükség a szakképzés területén, nagyszámú eszközre van szükség, hogy a legkülönbözőbb képzéseket, szakképzéseket tudjuk biztosítani. Ezen túlmenően pedig hatékony végrehajtásra is szükség van, hogyha már megszülettek ezek az eszközök a szociális partnerek bevonása útján 2014 és 2020 között. Az Európai Szakszereti Szövetség azon a véleményen van, hogy a képzés, szakképzés adja a kulcsát az növekedésnek, a vállalatok fellendülésének és a foglalkoztatás fellendülésének is. Ezek az eszközök csak akkor tudnak hatást kifejteni, ha makroökonomiai intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy erős teljesebb legyen a növekedés, és több legyen a beruházás. Védeni kell a munkahelyeket, meg kell menteni őket, és újakat is kell teremteni. Az Európai Szakszerűti Szövetség úgy gondolja, hogy eh, az európai intézmények a jelenlegi mm, takarékossági politikát át kell, hogy gondolják, át kell, hogy dolgozzák, hiszen eh, az, amit mostanában fogadnak el, azt kell újra megfogalmazni. Persze az euró kötvények kibocsátására van szükség, új irányítási rendszerekre van szükség, nem szabad csökkenteni a béreket, és a szociális védelem gyengülését is meg kell végreállítani. Az az alapvető fontosságú, hogy erősítsük a szociális párbeszédet a szociális partnerek között méghozzá szektorális szinten mindenek előtt. Nagyon szépen köszönöm, most pedig a SZEDEFOP képviselőnek adom meg a szót, Krisztián Letmájernek, aki megbízott igazgatóként jár el. Mi a szó. Köszönöm. Peres asszony, Bastos asszony. Már említették, hogy problémákat okozhat, mikor a munkanélküliség magas szintű. Néhány nappal ezelőtt olvastam, hogy a munkapiacra belépni akarok, 27%-a nem talál munkát. Az összeegyeztethetetlenség a munkerőpiacon is létezik amikor nem olyan szakképzettséggel rendelkeznek a munkavállalók, mint a, mint a munka megkíván. Ez mind a munkavállalóra nehe, rosszul hat, a munkaerőpiac minőségére. a munka erőpiacra való beilleszkedés elősegíti a társadalmi beilleszkedést is de ezeket a skilleket egy munka élet során egyfolytában upgrade-elni kell. Ehhez folyamatos tréningre van szükség. Egyre nagyobb számú váltással küzdködnek az emberek életük során. Akár családi okoknál fogva, akár átképzés miatt. Ehhez arra ez azt eredményezi, hogy az egyéneknek karrier irányítási készségekre is szükségük van. Az egyik célunk az, célunk az, hogy jobban felmérjük a munkaerőpiac igényeit. Így lehet összeegyeztetni a keresletet és kínálatot. Így lehetünk hatékonyak, és így lehet adaptálni az oktatást, és kiszolgálni a munkavállalók és a munkaadók igényeit. Többszintű megközelítésre van szükség. A szektorális oktatási trendeket fel kell mérni, a megatrendeket, például a demográfiai változásokat, a szektorális és regionális fejleményeket, ami azt jelenti, hogy a cégek munkáját is adaptálni kell a regionális körülményekhez. Ehhez össze kell hangolni a struktúrákat, és minden szereplőnek részt kell venni benne. Munkadók, képzők, tanácsadók, munkavállalók, így, így tovább. A CEDEFOP-nak egyik feladata, hogy támogassa a bizottságot abban, hogy a skillekről egy tárházat állítson össze, hogy jobban felmérjük a munkaerőpiac szükségleteit. Az ESCO arra kísérlet, hogy összeegyeztessük a munkát és az oktatást. Ehhez azonban a megfelelő képzettségre van szükség. Nagyon sok olyan munkakereső van, akiknek nincs megfelelő bizonyítványa és végzettsége. A jelenlegi európai munkaerőpiacon még akkor is, hogyha ennek a csoportnak a nagysága csökkenni fog, hiszen az idősebb munkavállalók nyugdíjba maradnak, őket mindig nagyobb kockázat fenyegeti, hogy elveszítik a munkájukat, és teljesen kikerülnek a munkaerőpiacról. Másrészt viszont túl sok korai iskola elhagyóval állunk szemben, ami a munkaerőpiacra való belépést is megnehezíti, de azt is, hogy folytassák az oktatásukat és továbbképzésüket, és alkalmazhatóak legyenek. A korai iskola elhagyók nagyon költségesek. Az EBESZ igazgatója 2010. novemberében úgy találta, hogy az egyetlen megoldás, hogyha tovább képezzük ezeket az embereket. Ami a szakmai képzést és a munkahelyi képzést, például a tanulci képzést illeti, ez megfelelő, hogy bevonjuk azokat, akik hátrányokkal rendelkeznek. A munka helyzetben való tanulás nem csak a megfelelő skilleket biztosítja, hanem megismerteti a munkahelyet a jövő munkaerejével. És hozzászoktatja őket a csapatmunkához, és egyéb munkahelyi kihívásokhoz. Így aztán gyakorlati előkészítést ad az elméleti képzés mellett. A CEDELFOG kutatásai azt mutatják, hogy a fiatalok kihasználják az ilyen képzés során szerzett kapcsolatokat. A az munkaalapú tanulás minden oktatásban szerepel, hiszen jó hatása van a munkaerőpiacra, még a felsőoktatásban is. Hiszen ez is gyakorlatilag egy magas szintű szakképzés a hagyományos képzés általában középszintű minősítést ad, viszont a mi kutatásunk azt mutatják, hogy mindkét szintre szükség van. A két szint nem zárja ki egymást, és az átmeneti lépcsőket is biztosítani kell a két szint között attól függ a szakmai oktatásnak a vonzósága, hogy mennyire biztosítja a munkaerőpiacra való bejutást. A munkahelyi képzés, ez a legfontosabb része a folyamatos képzésnek. Hiszen ezt a cég speciális szükségletei határozzák meg, amelyekre nem mindig van szükség a tágabb munkaerőpiacon. Így aztán nagyon fontos, hogy külső oktatásban és képzésben is részesüljenek a munkavállalók, hogy építhessék a karrierüket. 2012-ig a tagállamok alá fog, ki fogják teljesíteni az úgynevezett referencia folyamatot az európai minősítési keret keretében. Ez minden típusú bizonyítványra kiterjed, és lehetőséget nyíl, nyit ezek akkreditálására. Szeretném hangsúlyozni, hogy a New Skills New Job kezdeményezés és a szakmai képzés nem versenytársai egymásnak, hanem kiegészítik egymást. Szinergiában működnek. Végül a finanszírozást illetően a szakmai képzés területén. Az egyik nagyon fontos elem az, hogy ennek segítségével reformokat tudunk elősegíteni, és tovább tudjuk fejleszteni a rendszereket, különösen az élethosszig tartó tanulásban. A válság során egyre többet investáltunk a képzésbe. Ezek a projektek közös finanszírozásúak, de A kolléga már említette, hogy természetesen a költségvetési problémák kihatnak a szakmai képzésre is, így aztán nagyon fontos innovatív megoldásokat keresni, partnerségeket építeni, és mérni a teljesítményt és a költségek hatékony elköltését. Nagyon fontos, hogy a fiatalok a szakképzés segítségével munkát találhassanak, mint fiatal felnőttek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most következik az Eurofund képviselője Barbara Gerstenberger asszony. Köszönöm szépen. Beres asszony, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy az Eurofund nevében beszélhetek. Az Eurofund sok fontos kérdéssel foglalkozott, amelyet itt a jelentés tervezetben megemlítenek, például a flex security-vel, a stressz, a helyesbitek, a Business Europe erre tette a hangsúlyt, és sok kutatás is eh, volt ezzel kapcsolatban az Eurofund eh, részéről. Egy jelentés is született, benne van az információs csomagban, amelyet előkészítettünk a meg hallgatás előtt a eh, be nem jelentett munkával kapcsolatban is dolgoztunk, de most szeretnék a munka minőségére koncentrálni. Azt hiszem mindannyian egyetértünk azzal, hogy a minőség nagyon bonyolult fogalom. Nem csak azt jelenti, hogy jól fizeték a munkát, nem csak azt, hogy megfelelő munkarend van, vagy állandó szerződés, hanem ez multidimensionális. Ezért az Eurofound négy különböző dimenziót vizsgál, más keret is megállapítható, de ennek az az előnye, hogy a kutatók már ezzel kapcsolatban állásfoglaltak, és az érintettek véleményt nyilvánítottak. Az első konklúzió az, hogy lehet azt eh, mérni, felmérni, hogy mi a jó munka, de ez nagyon nehéz feladat. A munka minősége más szempontokból is fontos. Ez a jelentés tervezetben is benne van. Hogyha demográfiai válságot nézzük, mert hát egyre idősödik a társadalom, akkor csak bizonyos jó minőségi munkával lehet az embereket munkában tartani. Hogyha a sérülékeny, veszélyeztetett csoportokat akar bevonni, ez is bizonyos kritériumoknak, azt jelenti, hogy meg kell a munkahely fejem bizonyos kritériumoknak. A versenyképesség is szempont, illetve a tudás alapú társadalom megvalósítása, és mind ez minőségi eh, munkát feltételez. Nem utolsó sorban a flex security vita, rugalmasság, biztonság eh, szintén folyik. Eh, az a kérdés, hogy milyen jogokat lehet biztosítani, mi ad biztonságot. Most pedig gyakorlati információt adnék arról, hogy mire jutottunk a különböző dimenziókkal kapcsolatban. Leginkább az európai felmérésre fogok koncentrálni, amelyet nemrég végeztünk el. Hogyan lehet munkában tartani az embereket? az EU 27-eknél azok, akik úgy gondolják, hogy a jelenlegi munkájukat 60 év fölött is tudják ö, folytatni, 57-ről 59 százalékra nőtt 2010 között. Csak hogy nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között a 70 százalék Németországban, Hollandiában úgy gondolja, hogy 60 éves kor után is tudja folytatni a jelenlegi munkáját. A skála túloldalon ott van Szlovénia 26 százalékkal tavaly. Ők válaszoltak igennel, amikor megkérdeztük tőlük, hogy 60 után, 60 éves kor után is tudják a jelenlegi munkájukat folytatni. Ez nem csak vélemény, hanem látható hogy ez összefügg azzal, hogy ténylegesen milyen az idős munkavállalóknak a jelenléte az ország munkaerőpiacán. Mi a magyarázata ennek? Egyrészt ergonómiai kockázatok vannak, fizikai kockázatok. Azt ö, látjuk, a, mm, hogy ö, egyre több ö, ben vannak kitéve ö, ergonómiai kockázatoknak nehéz súlyokat kell felemelni. Minél több ilyen van, annál kevésbé valószínű, hogy 60 éves kor után is tudják folytatni a munkát. Ilyen például a sugárzás. De vannak szociális kockázatok is, amelyek veszélyeztetik a hosszú munkában maradást. Például ha nagyon nagy a stressz, kicsi az autonómia, a kettő kombinálódik, akkor kevésbé valószínű, hogy azt a választ kapjuk, hogy 60 éves kor után is tudják folytatni a munkát, hogyha nem olyan nagy a stressz, nem olyan nagy a megterhelés. De lehet nagy az intenzitás, lehet nagy az autonómia, akkor talán inkább igennel válaszolnak. Hogyan lehet foglalkozni ezzel a kérdéssel? A munka szervezés változása az egyik lehetőség. De egyes munkakörök fizikai munkával járnak, és nagy intenzitással. Ebben az esetben nem lesz más megoldás, mint hogy más munkát válaszolni, vagy kikerül a munkavállaló a munkaerőpiacról. Azok számára, akiknek munkahelyet kell váltani a karrier kései szakas, szakaszában. Világos, hogyha folyamatosan kapta képzést, oktatást a karrierük során, akkor könnyebben megfelelnek ennek a kihívásnak, a munkakörváltásnak. A képzéshez való hozzájutás azonban a korral csökken. 36%-a a dolgozóknak 30 és 49 év között kapta képzést, amelyet fizetett a munkavállaló, de csak 30%-uk, hogyha elmúltak 60 évesek azt el kell ismerjük, hogy sok erőfeszítés történt azért, hogy a munka minősége javuljon. És nem csak a, vállal, a vállalatok is, és mások is tettek ezért. A vállalatok is ö, beruháznak abba, nem altruista okokból, hanem azért, mert pozitív ö, hatást várnak a ö, szervezet, munkájában, eredményességében és az egyén eredményességében. Ez összefügg a munkakör minőség, a munka minőségével. Teljesen világos, hogy van kapcsolat a képzés és a foglalkoztatott foglalkoztathatóság között és az eredményesség között a technológia használata könnyebb lesz, és jobban megfelelnek a vevő elvárásoknak a munkavállalók, hogyha képzés volt. Ez még a foglalkoztatás biztonságát is befolyásolja. Tovább lehet vinni a gondolatot. Azt lehet mondani, hogy ha a vállalat E, így jár el, ad képzést, e, rugalmas, a munkaidőben is rugalmas, akkor jobb a munkaminőség, nagyobb az eredményesség. Ezt adatokkal e, tudjak, al, tudjuk alátámasztani. Kimutatható, hogy pozitív eredményt hoz, ö, hogyha ezeket a HR gyakorlatokat követik az eredményesség az átlag fölé nő, és általában jó gazdasági helyzetbe kerül a vállalat, hogyha jó a munka minőség, akkor az kihat a vállalat eredményességére és Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Utolsó hozzászóló munkapiaci szakértő Mike Campbell. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Megpróbálom összefoglalni 6 percben az életem utolsó 20 évét. Lehet, hogy ez nehéz, lehet, hogy ez könnyű, attól függ. Nagyon izgalmas ez a feladat, alapvető fontosságú, és üdvözlöm a bizottságnak a jelentését. Csak remélem, hogy én is hozzá tudok járulni a következő néhány percben. Én a készségek és a munka közti kapcsolatra szeretnék koncentrálni, de ez kihat természetesen a flexicurity-re és általában a munkaerőpiacra, a munkaerő használására. Barbara erről beszélt, és a munkahelyek minőségének fokozására. A következő diát, hogyha megkaphatnánk, hogyha azt hiszik, hogy Európának ma problémái vannak, akkor el kell, hogy mondjam, hogy a jövőben sokkal nagyobb problémáink lesz, lehetnek, de alapvetően el kell, hogy mondjuk, hogy nagyok a változások a gazdaságban, és a munkaerőpiacon. Demográfiai változások, technológiai változások, társadalmi változások. Ez a diagram összefoglalja azt a 200 oldalas jelentésemet, ami erről szól. Alapvetően ezek a változások megváltoztatják a piachoz való hozzáférést és a sikerkvótát is. Tehát ez az egyénektől is függ, és a munkaadótól is. Ez igazából azon ritka dolgok egyike, amiben mindenki nyer, a munkadó is és a munkavállaló is, vagy mind a kettő veszít, hogyha nem sikerül ezt megoldanunk. Mire van szükségünk? A stratégia erre először is majd megmutatom, hogy hogyan. Az elmúlt ét évben az Egyesült Királyságbeli Killek és foglalkoztatási szervezet igazán érdekes munkát végzett ezen a területen. A mi feladatunk az, hogy a kormányunknak tanácsot adjunk arról, hogy hogyan haladunk előre, és mi a politikai megoldás különösen a munkahatói beruházásokat hogyan növelhetjük. Mi függetlenek vagyunk, megvannak a társadalmi partnereink, bár állami finanszírozással működünk, mégis függetlenek vagyunk. Úgyhogy radikális változásokat javasoltunk. Nyilvánvalóan, hogy a képesítések és a szakképzettség alapvető fontosságúak. 77 millió felnőtt van az EU-ban, akinek nincsen képzettsége, és ez a felnőttek egy harmada Európában. Keretre van szükségünk. A végcél a prosperitás. termelékenység, bérek, foglalkoztathatóság és egyenlősség. Ezt hogyan lehet megtenni? Jobb skillekre van szükség, illetve jobban össze kell egyeztetni a szakképzettséget és a munka szükségleteit. Mi értelme olyan munkára képezni valamit, amire nincs szükség, vagy olyan munkát adni valakinek, amire nincs képzettsége. És gyakran nem térnek ki a harmadik elemre, a munkaadói ambíció. Hiszen minden attól függ, hogy a munkaadó mit akar. Így aztán az, hogy a munkaadó hogyan viselkedik, <clears throat> ez alapvető fontosságú. Tehát ezek összefogása a jövő. Így aztán, hogy emlékeztesek mindenkit, ez az angol rövidítésben Puma. Itt ez prosperitás, upgrading, matching és ambíció. Aztán Az elemeket sorba veszem. Először az upgrading, hogy mutassam, hogy szerintem mi lenne a legfontosabb. Először is az oktatást jobban kell képviselnünk, ösztönöznünk kell az embereket és a cégeket, hogy a skillekbe investáljanak. Ehhez információ, átláthatóság és irányítás szükséges. Biztosítanunk a képzés magas minőségét, és azt, hogy az emberek a jövőben használhassák ezt a képzést. És utána kell alkalmaznunk a politikai eszközöket <clears throat> és a munkaadók bevonását. Ezekre most nem tudok részletesen kitérni, de ezek nem drága intézkedések, hanem hatékonyak. Például a munkaadói hálózatok. Aztán az összeegyeztetés. A skillek és a munka között. Ne legyen hiány, de ne legyen strukturális munka munkanélküliség sem. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságnak értékes skilleket tanítsuk, mint hogy ezt a SZEDEFOP is javasolta, a munkaerőpiacot kutatni kell. Én csak azt tenném hozzá, hogy ezeket az információkat alkalmazni is kellene. Ki használja ezeket? Ki nyújtja? Ki értelmezi? Ez nagyon fontos. Jobban kell koncentrálni az eredményre, Hogy legyen egy radikális javaslatom? Az oktatók miért nem kapnak jutalmazás azért, azzal összefüggően, hogy a tanítványaik milyen sikereket érnek el? Ezen kívül a közvetítő persze nagyon fontos, a szolgáltatások, a szektorok és így tovább. <clears throat> Végül ambíció mondtam már, ez egy kereset alapú munkapiac, a gazdaság áll a hátterében, de a gazdasági struktúrája is nagyon fontos. Ez nagyon fontos Európában a jó megoldáshoz. Barbara mondta, a cég belső helyzete nagyon fontos. Erős vezetés, teljesítmény alapú munkahelyek, és így tovább. Összefoglalva, mi az alapvető fontosságú? Ki kell egyeznünk abban, hogy mi a cél. Be kell vonunk a szociális partnereket, az európai intézményeket, el kell köteleznünk magunkat, új józanészre van szükségünk, hiszen a józanész nem annyira elterjedt. Úgyhogy, ha ezt elérik, akkor sikert arathatunk. Oktatás, képzés, munkahely. Össze kell kötnünk. Ambíció, sok beazonosítása, például 2020-as stratégiában a tagállamok beszámoltatása nagyon fontos. És végül a megszorítások nem dobhatjuk továbbra is ki az állami pénzeket. És szerintem nem is kell. Egy föntartható változást kell megvalósítanunk. Erre vannak olcsó megoldások. És nem csak papíron. És végül az a munkaerő, amely nem képzett, nem csak elszegényíti a saját életét, hanem a miénket is. A képzett munkaerő pedig mindenkit gazdagít. Köszönöm. Euh, euh, Köszönöm szépen a nagyon érdekes előadást, és euh, megadnám a szót majd később az előadónak. Most kérdések következnek. Bardzo serdecznie podziękować naszym gościom za przedstawienie. Szeretnék hálásan köszönetet mondani a vendégeknek, amiért ilyen részletesen bemutatták a munkaerőpiaci helyzetet, főleg azt, hogy nem felel meg a kereslet és a kínálat a munkaerőpiacon egymásnak. Köszönöm a stratégiát Campbell professzor úrnak, de hiányzik az információ azzal kapcsolatban, hogy mik a jó gyakorlatok, mik a jó példák az együttműködésre az intézmények között, munkaadói, munkavállaló intézmények, és a képzéssel, szakmai képzéssel foglalkozó intézmények között. Hogyha nincsen ilyen együttműködés, a három partner között, akkor nem lesz hatása a munkának. Tudna példát mondani a jó együttműködésre? Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Morán Sártyi asszony, és köszönöm szépen az előadásokat. Alapvető problémáról van szó, és szeretnék rámutatni két három problémás pontra. Az első pont a ö, szakképzettség globális szintjének az emelkedése. Ez összefügg az elvégzendő munkával a jövőben. Meg fog változni az, hogy milyen munkát kell elvégezni. Egy kettős mozgás van. A szakképzettség szintjét emelni kell, Másrészt a munka ágazatonként változni fog. Ez a kérdés minden államban föl fog merülni. Már most kell reagálni rá. Második megjegyzés, hogyan lehet mozgósítani a képzés ideje és a vállalat működés ideje nem ugyanaz, a vállalat sokkal reaktívabb. A képzés hosszú, sok időt vesz igénybe. Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni, hogy hatékonyabban járjunk el. Harmadik megjegyzés. Hallottam azt a ö, javaslatot, hogy eredménycentrikus legyen a képzés. De hát az oktatók képesek legyenek arra, hogy mindenkit képezzenek. Ne csak a könnyű közönséget képezzék. Kevés lesz a jelentkező, akik a képzetlenekkel, a kevésbé eredményesek akikkel akarnak majd foglalkozni. Nem, éppen azokkal kell foglalkozni, akiknek nehézségeik vannak. Köszönöm szépen. Krisztefsen úr, utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nem szólhatok hozzá nagyon hosszasan. Mindannyian a flex security-ről beszéltek. De hogyha megnézzük, hogy mi történt az utóbbi években ezzel kapcsolatban, akkor a rugalmasság nőtt, de a biztonság csökkent. Mit tehetünk azért, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre? Tényleg flex security legyen. A biztonság részbe be kell ruházni, különben nem leszünk eredményesek. Ezt látom a magam hazájában, Dániában hogyha valaki munkanélkülivé válik, akkor ha képzett, akkor sokkal jobban boldogul a munkaerőpiacon. Talál más munkát. Ez nagyon fontos. Ez kérdés volt. Várom a választ. Köszönöm szépen. Bestos asszony kíván-e hozzászólni? Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen érdekes előadásokat hallottunk a hozzászólóktól a mai napon. Nagyon fontos ez a válság összefüggésében mindenek előtt. És hát ha intézkedésekről hallottunk, ha kell recepteket is, a lényeg az, hogy igyekezni kell egy európai, egy európai munkaerőpiacot kialakítani, amely versenyképes és amely a globalizált világban is megállja a helyét. Nagyon fontos tehát ez, amit elhangzott, a flexicurity szerepét valamennyi szakértő felvetette, ami azt jelenti, hogy a politikának gondoskodnia kell a következő években arról, hogy a munkaerőpiacot hozzáigazítsák a követelményekhez, méghozzá jövőbeli követelményekhez, ami meg azt követeli tőlünk, hogy intelligensebben szabályozzunk. A befektetés az élethosszígtartó nalásba, a továbbképzésbe feltételül fontos, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni. A szociális partnerek szerepe nyilvánvalóan elsőrangú, amikor erről a témáról beszélünk. Hogyha már eljutottunk ide, és azt mondjuk, hogy egy negatív állapot felmérést kell tennünk Európában, de ennek ellenére optimisták lehetünk, hiszen a válság után is kitartunk amellett, hogy minőségi munkahelyekre van szükség, jobb képzettségekre van szükség, ha meg akarunk felelni annak, amit növekedési potenciálként jelölünk meg Köszönöm még egyszer ezeket a fontos hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Krisztensen úrnak a kérdésére valami szakértő kívánne válaszolni személy szerint. Monsieur Campbell? Campbell úr talán nem. Kessenberger. Kessenberger asszony? I'll give it a shot. Uh... Akkor röviden egy valamire szeretnék válaszolni. A security vitában és főleg a válságban, az a ö, rövid munkaszerződés. Itt van ö, rugalmasság vállalat szempontjából, ö, de van, és van munka, és a ö, jövedelem biztonsága. Lehet, hogy ö, nagyon rövid ideig tart ez, de ö, ö, más, mint a munkanélküli segély azt is tapasztaljuk, hogy valami hiányzik ebben a képzés, amikor nem dolgozik a munkavállaló, akkor képzésen részt vehet. Természetesen a képzést ehhez kell igazítani, modulokban adni. Nem lehet tudni, hogy a rövidtávú munkaszerződés meddig tart. Tehát rugalmasság kell a képzők részéről is, de a vállalatok részéről is az ö, kell, hogy azonosítsák be, hogy mire van szükség, milyen kompetenciákra. Nagyon pozitív eredménye van a rövid távú ö, munkaszerződéseknek a flexecurity szellemében. Ez a ö, képzésre fel lehet használni a maradék időt. Nagyon szépen köszönöm, és hallgassuk meg most Viszentini urat is. intervento. Csatlakozni szeretnék az utolsó hozzászólóhoz, a szakértő véleményéhez, hiszen ez az, amit én is szerettem volna elmondani. Nagyon kevés ország van, ahol a flexicurity valóban tényleg működött, tehát a biztonságot és a rugalmasságot össze lehetett kötni. Számos országban a válság előtt a bizonytalan munkahelyek száma gyorsan növekedett, viszont a válság után növekedett ez a növek, e, maradt ez a növekedés, viszont nem alkalmaztak védelmi mechanizmusokat a munkahelyekre vonatkozóan. És ez azt jelenti, hogy a munkafeltételek rosszabbodtak. Vannak országok, ahol éppen azzal kísérleteznek, amit a kolléganő mondott, vagyis a jó, helyes és bevált gyakorlatok témája. Ezeket kéne megnézni, vagyis, hogy a segélyeket arra használják fel, hogy a szociális területen a csökkentést, a zuhanást megakadályozzák. Itt arról van szó, hogy a fizetett juttatásokat arra kell felhasználni, hogy képezzük a munkaerőt, ezzel a képességeiket javítjuk, a kompetenciáikat javítjuk, és használunk a munkaerőpiacnak is. Ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk, és ezzel egyidejűleg a hiányzó összhangot is megteremtsük a képzés és a vállalatok követelményei között. Nos, ehhez tényleges szociális párbeszédre van szükség a partnerek között, vagyis a munkavállalók és a munkaadók szervezetei között. Ugyanis csak a kettő párbeszédéből lehet leszűrni és javítani a képzést, amely a munkaerőpiacra irányul. El lehet mélyíteni az egyes szektorális képzéseket, és ha a munkaerő és a munka adó közösen lép fel, akkor közös javaslatokat készíthetnek arra, hogy állami területen hogyan lehet jobb mutatókat kidolgozni arra, hogy összhangba kerüljenek a munkaerő elvárásai, vagy a munkaerőpiac elvárásai és a képzések. Arra is ügyelni kell, hogy a válság a szociális partnerek viszonyát rontotta, és a szociális párbeszédet nehezebbé tette az Európai Unión belül és más országokban is. Elengedhetetlen, hogy a szociális párbeszéd újra beinduljon, ha meg akarjuk oldani a nehézségeinket. Ugyanis a helyzet az elmúlt időszakhoz képest lényegesen megváltozott. A problémákat, a munkaerőpiac problémáit, a szakkezelés problémáit nem fogjuk úgy tudni kezelni, hogyha a válság előtti megoldásokra támaszkodunk. Az új kompetenciák, új munkahelyek agendája lényegében már a válság előtt került kidolgozásra, és azon kell gondolkodnunk, hogy az új helyzethez hogy, hogyan tudjuk hozzáigazítani ezt a dokumentumot. E, munkahelyet kell teremteni, csak akkor tudunk munkahelyet teremteni, hogyha látjuk, hogy milyen igényeik vannak a munkaadóknak. Nagyon szépen köszönöm ezt az eszmecserét, kiváló munkát kívánok a jelentéstevőnknek. Július 12 és 13-án fogjuk megvizsgálni, megbeszélni, megtárgyalni a jelentését, és gondolom akkor sok minden vissza fog köszönni majd a mostani eszmecsorba. Úgy látom, hogy a bizonyos Business nem igazán kívánt a vita részben is részt venni, hát így döntött, Köszönöm szépen tehát nekik, és köszönöm szépen a tolmácsoknak is a munkájukat, hogy egészen a nap végéig elkísértek minket. Köszönöm szépen!